Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, barátaim! Kérem, hogy foglaljanak helyet, és lássuk neki a munkának. Thank you, thank you very much. Um, I know... Köszönöm, csapjunk akkor a lovak közé. Tudom, hogy kicsit furcsa, hogy itt vagyunk a penális ülésteremben, de a 4Q4 teremre egy látogatói csoportnak volt szüksége, úgyhogy kivételesen felhatalmazást kaptunk, hogy itt e nemes falak között ülésezzünk. Itt viszont nem lehet enni, inni. Bár úgy látom, hogy páran becsempészték a szüvegüket. A bejárat előtt van kávé, a teremszolgák valószínűleg nem engedik majd, hogy behozza bárki. Szeretnénk majd egy kávészünetet tartani annak érdekében, hogy akik végig ülik az ülést, azok is magukhoz vessenek némi frissítőt. A 6-os, 7-es napi rendi pontnál tartunk egyébként, amely a mifél és MIFIA módosítóinak a megvitatása. Markus Ferber az előadónk, nem is lopom tovább az időt, megadom neki a szót. Vielleicht soll man den Schülern... Köszönöm, elnök asszony. Nos, ami a diákokat illeti, talán jó lenne, ha máskor tartanák ezeket az ünnepélyes rendezvényeket, és akkor szokásos termünkben üléseznénk, de hát ez csak egy apró észrevétel. Nos, volt már idő arra, hogy erről a fontos témáról, a pénzügyi piacok szabályozásáról beszélni, mert a MIFID és a MIFIR bizonyosan a sarokpontjai annak, amit ezen ciklus során előirányoztunk, azaz egy átfogó pénzügyi piaci szabályozást akarunk útjára indítani. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a G20-ak csúcsán Pittsburghben megállapodtak arról, hogy a világ államai átfogó szabályozásokat akarnak megfogalmazni, hogy ne legyenek szabályozatlan piacok és szabályozatlan pénzügyi termékek. Ez a lehetőségek köre, ami akkoriban Pittsburghben megnyílt, úgy tűnik, hogy lassacskán újra bezárul. Most Mexikóban zajlik majd a találkozó, éppen azért fontos lenne, hogy az európaiak hozzájáruljanak a pénzügyi piacok stabilizációjához. Azonban figyelnünk kell arra is, hogyha túlságosan szigorú szabályokat hozunk, akkor hozzájárulunk ahhoz, hogy a saját pénzügyi piacainkat gyengítjük, és más pénzügyi piacokat, amelyek kevéssé vagy egyáltalán nem szabályozottak, erősítünk ezáltal. Tehát az egyes pontok előtt elmondanám, hogy némileg meg vagyok lepve, hogy milyen naivitással reagálnak az egyik oldalról, másik oldalról pedig micsoda világjobbítási szándékkal az egyes csoportosulások. Hamis információk, hamis kijelentések követik egymást, ezzel próbálják a folyamatot befolyásolni, és itt nem csupán a banki lobbira gondolok, amely szintén létezik, és nem a világjobbító szendék mozgatja, hanem itt most azokról beszélek, akiket ez a szendék mozgat, és ezek a személyek olyan tevékenységeket alakítanak ki, amelyek nem elfogadhatóak, aztán majd visszatérnék erre kész vagyok bármiféle vitára, azt hiszem, hogy a kollégák is így vannak ezzel. De az, hogy Strasbourgban tímek támadnak meg kvázi, akik olyan kérdéseket tesznek fel, amelyeknek semmi közük nincs a valósághoz, hogyha rengeteg e-mail árasztanak el, és hamis kijelentéseket tesznek, objektív módon hamis kijelentéseket, akkor egy olyan szintet értünk el, ahol őszintén meg kell, hogy mondjam, hogy sok helyütt még inkább szigorúbb lennék, és sokkal kevésbé egyetértésre törekvő, mint ami ilyen eddig voltam a tárgyalásokon, mert úgy tűnik, hogy más lehetőség nincs. Ezt csak zárójelben jegyzem meg. És most a MIFID-del és a mifid rel kapcsolatosan nézzük először, hogy hogyan szerepelnek a témák az irányelvben. A kivételeket illetően először is a G20-ak eredménye az volt a Pittsburghi eredmény, hogy ne legyenek szabályozatlan piacok és szabályozatlan termékek. Hogyha most itt az Európai Parlament előtt a, ö, elmegyek innen a brüsszeli tőzsdére, akkor két ö, számomra ismert kereskedési helyszín mellett haladok el, amelyek ma nem szabályozottak. Itt a nagy bankot illetően egyetérthetünk abban, hogy a jövőben ez a MIFID hatája alá kell, hogy tartozzon. Ugyanakkor vannak energiaellátók, energiaszolgáltatók, akik szintén kereskedési platformot üzemeltetnek, és azok nem szabályozottak. Felvethetnék a kérdést, hogy miért is van ez így, és ki kell, hogy jelent sem, hogy ez nem lehet az európai jogalkotó feladata, hogy itt tudatosan hagyjon egy hézagot, amely végeredményben ahhoz vezet, mint ahogy nekem már elmondták, számos képviselő elmondta, hogy semmi gond, a banki felügyeletnek azt mondom majd, hogy semmi keresni valója nincs az én házam táján. Tehát nem minden reál gazdasági cég üzemeltet kereskedési platformot, a, és nem akar ezáltal a felügyeleti szabályok alól kivonódni. Éppen ezért az én megközelítésem az, hogy ne legyenek túl nagy kivételek. Hogyha valaki helyesen átalvasta a jelentéstervezetemet, akkor megállapíthatja, hogy vannak kivételek ezen a területen is, ami ezen kereskedési platformokat illeti, de arra kell összpontosítanunk, ami valóban segít, segítő szolgálat a vállalatok számára számos kivételt megfogalmaztunk, amelyek gondoskodnak arról, hogy egy hatalmas kis kaput teremtsünk, ahol lehetőség van arra, hogy valaki kivonja magát a pénzügyi piaci szabályozás alól. Aztán meglátjuk, hogy a kollégákkal hogyan tudjuk ezeket a kiskapukat a lehető legkisebbre zárni, és arra összpontosítani, ami valóban szükséges. A második téma a piaci struktúra. Azt hiszem, ez minden kérdés eredete. A piac, visz, piaci visszaélési szabályok kapcsán már beszéltünk erről. Itt van a bizottság javaslata, ez bekíván vezetni egy újabb kereskedési platformot, a szervezett kereskedési ö, eszközt, hogyha ezt az új struktúrát erősíteni akarjuk, akkor vannak olyan módosítók, amelyek bizonyos termékterületekre korlátoznák ezt a struktúrát, mások ezt nem is engedélyezik, ezt a struktúrát. Ez tehát a spektrum, a módosítók spektrum, amivel jelenleg szemben állunk. Itt nem lehet kompromisszumokat kötni abban az esetben, hogy egy kis OTF legyen, vagy egy kicsit ne legyen OTF, tehát valaki vagy támogatja az OTF-et, vagy nem. A következő napok tárgyalása során az árnyékjelentést tevőkkel egyetértésre kell majd jutnunk, ez ideig nem történt meg. Jó magam, az OTF struktúráját helyesnek tartom, de csak bizonyos termék területeken, a non-equity területén. Nos, remélem, hogy nem sokára megoldásra jutunk e tekintetben. Az egyes frakciók mindez ideig nem tisztázták ezt a kérdést, és ennek hiányában nehéz a csomagról tárgyalni. A második téma, ami a befektetők védelmére vonatkozik. Nos, az az út, amit a bizottság javasolt, az nagyon egyszerű. A bizottság azt mondja, hogy van független tanácsadás, ennek megvannak a kritériumai, és aztán van másfajta tanácsadás, és ennyi. De ez nem oldja meg a problémát, amiről itt szó van. Az egyes ügyfél ugyanis az igényeinek megfelelő terméket akarja megszerezni, és itt különösen a nem szakmai kis befektetőkre gondolok. Itt nem a szakmai befektetőkről van szó, akik teljesen más piaci struktúrákkal rendelkeznek. Itt a nem szakmai kis befektetőkről van szó. Ez nem lehet az európai jogalkotó feladata, hogy struktúrákat megváltoztató módon beavatkozzon, hogyha ezek a struktúrák önmagukban nem hamisak, nem tévesek. Éppen ezért a províziós tilalom, tilalom bevezetése nem oldja meg a problémát. A bizottság javasol egy általános províziós tilalmat, amit én ki akarnék kerülni, azt mondják egyesek. Nos, a bizottság sem javasol ilyen tilalmat, hogyha valaki mást jelent ki, az hazudik. Azonban vannak tagállamok, amelyek olyan jogszabályokat fogadtak el, amelyek szerint ezek a províziós tilalmak nem sokára hatályba lépnek. Ezt figyelembe kell venni. Más tagállamok ezt nem teszik meg. Vannak olyan tagállamok, ahol a független pénzügyi tanácsadók kultúrája létezik, más helyeken nincs ilyesfajta kultúra. És ez nem az európai jogalkotó feladata, hogy egy különleges helyzetet néhány tagállamban átültessen az egész EU-ra. Itt csak a szubszidiaritás elve érvényesül élni és élni hagyni motto alapján. Én így fordítom szívesen a szubszidiaritás elvét. Az, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség a piacon, ez vitathatatlan. Ezeket a províziókat nyilvánosságra kell hozni, ez vitathatatlan, valamennyi módosítomban szerepel ez. Sok módosító mutat ebbe az irányba, a fogyasztóvédelem irány, erősítése irányába. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, ez egy átfogó csomag, nagyon sokat beszéltünk már erről, remélhetőleg jó megoldást tudunk majd bemutatni amely egyrésztről tekintetbe veszi, hogy Európának a gazdagság éppen a sokszínűségben rejlik, ugyanakkor azt is figyelembe veszi, hogy a befektetők, különösen a magán kis befektetők különleges védelmet igényelnek. És a második dolog az a kérdés, hogy hogyan lehet hozzáférhetővé tenni ezt a védelmet a telefonos jegyzések témája a szakmai befektetők számára a telefonos jegyzést Európában kötelezően lehet egész Európában előírni. Azonban a kisbefektető, amely felhívja, aki felhívja a saját bankját, és azt mondja, hogy van néhány euróm, kaptam egy bónuszt, és maradt némi pénzem, most ezt szívesen befektetném. Nos, mindezt a telefonrekordink kell, hogy rögzítse. Itt is azt mondom, hogy élni és élni hagyni, amely tagállamokban ez kötelezően érvényben van, az maradjon így. A más tagállamokban, ahol ez nem létezik, ott csak a szakmai befektetők számára kell ezt bevezetni. Ez egy újabb megkülönböztetés, amire még más helyütt visszatérnék, és azt hiszem, hogy itt is helyes úton járunk. További téma a MIFID-del kapcsolatosan különösen fontos. Ez a mm, magas frekvenciájú kereskedés nem lehet a gyakorlatnak az a célja, hogy a számítógépek bevezetése ö, rossz dolog volt ezen kereskedési helyszíneken, és ezt vissza kell fordítani. A számítógép nélkül is volt insider kereskedelem, és voltak piaci visszaélési lehetőségek. De természetesen új kihívások születtek a technológia bevezetésével. Mégpedig, hogy nagyon gyorsan, bizonyos szoftverekkel, algoritmusokkal analizálni lehet, hogy mi is zajlik. Hatalmas árugrások zajlanak nagyon rövid idő alatt, és ezeket ki lehet használni. Természetesen ez növeli a likviditást a tőzsdéken, mert még plusz szereplők nyomulnak be a tőzsdékre, illetve platformokra, amelyek eddig nem voltak jelen. De azt is elmondanám, hogy ezek a platformok, ezek a tőzsdék nem azért jöttek létre, hogy egyesek nagyon gyorsan jussanak ott euróhoz, guldehez, egyéb pénzekhez, hanem azért, hogy a keresletet és a kínálatot összehozzák, igazságos árképzés legyen, és egy irányítási eszköz jöjjön létre, amely a vállalatok újratékésítése szempontjából jelentős. Erre kell tehát összpontosítanunk, hogy milyen szerepük is van ezeknek a kereskedési helyszíneknek, platformoknak, éppen ezért nagyon fontos számomra a nagy frekvenciájú kereskedés esetén a szigorúbb szabályok bevezetése. Nem kell ezt betiltani, de szigorúbb szabályoknak kell alávetni. Az átlagos idő 5 millisekundum ezen kereskedés esetén, a megbízások 90%-a, amely 5 millisekundum alatt lezajlik, ezeket visszavonják, mielőtt, kivi, mielőtt végrehajtanák. Tehát itt sejthetjük, hogy nagyon sok megbízást csak azért helyeznek el, hogy egy ár alakulást egy bizonyos irányba ö, irányítsanak. És ö, hogyha az a sortolással kapcsolatban felvetjük ezt a kérdést, és a MIFID-del akarjuk megoldani ezt a problémát, akkor ez a helyes ö, helye ennek. Tehát itt arról van szó, hogy a megbízásokat talán hosszabb ideig kellene fenntartani, ez lenne az első számú téma, a második hogyha valaki tudatosan megbízásokkal benyomul a piacra, amelyeket aztán egyáltalán nem is akar végrehajtani, akkor használja az infrastruktúrát, amely végeredményben nem hoz létre gazdasági többletértéket, és ezért az illetőnek egy illetéket, egy adót kell fizetnie. Azt hiszem, hogy ez egy általános piacorientált elv, hiszen valaki aránytalanul igénybe veszi a saját részére az infrastruktúrát, akkor ebben az esetben meg kell fizetnie ennek az árát. A következő téma az, hogy valóban minden egyes pénzügyi termék a tized, század, ezred, nulla, nulla egész egy, egy, egy százados területen kell-e, hogy megvalósuljon. Itt szintén hoz, ez is hozzátartozik az arbitrás ügyletekhez, amelyek ö, csökkennek, vagy akár nulla felé tendálnak. Itt köszönetet mondok valamennyi kollégának, akik ugyanabba az irányba mozdulnak el ezzel kapcsolatban, és remélhetőleg jól sikerül majd előre lépnünk, amikor a nagy frekvenciájú kereskedés játék szabályairól van szó. Úgy kell ezeket alakítani, hogy a technológiai lehetőségek a piac érdekében lehessenek kihasználhatóak, ugyanakkor a visszaélési lehetőségeket csökkenteni kell. Egy további téma, amelyről szólni szeretnék, a harmadik országokra vonatkozó szabályozás. Ennek az az előnye, hogy ezen ciklus során már számos harmadik országra vonatkozó szabályt elfogadtunk, az alternatív beruházási formák menedzserére vonatkozóan, vagy az emír keretében, vagy itt esetleg egy új ö, harmadik országokra vonatkozó szabályozásra van szükség a short selling területét is említhetném, Nos, azt is meg kell vizsgálnunk, hogy mivel is foglalkozik a MIFID, és mivel nem. A mifid nem tudjuk megakadályozni, hogy az EU egy polgára azt mondja, hogy Hongkongban fekteti be a pénzét. És azt sem követelhetjük, hogy a Hongkong, hongkongi tőzsde betartsa a MIFID szabályokat. Itt harmadik országokra vonatkozó szabályozásról van szó. Nem akadályozhat meg, hogy egy hongkongi polgár azt mondja, hogy Londonban, Milánóban vagy Párizsban fekteti be a pénzét, és ezzel természetesen az európai MIFID szabályok alá tartozik. A harmadik országokra vonatkozó szabályok csak akkor hathatnak, hogyha mi európaiak az európai kereskedési helyszíneken bonyolítunk le ügyleteket. Itt az ekvivalencia elvét vetném fel, ahogyan ez a bizottság javaslatában szerepel. Nem tudom, hogy a kölcsönösségnek hogyan kell működnie abban az értelemben, hogy az Európai Unió belüli eljárások kölcsönösen más országokban is hatásak kell, hogy legyenek, hiszen különben saját lábunkba lövünk, úgymond, hiszen szeretném csak elmondani, hogy hogyan is képzelem el, hogyha valóban érdekem van abban, hogy legyenek harmadik országokbeli befektetők, akkor a, nem a költségvet, kölcsönösségi elvvel kell dolgoznom, hanem a VTO-ra kell hagynom ennek a kérdésnek a szabályozását. Például a ö, telephely ö, ö, megnyitását illetően, és egyéb témákat illetően, amelyek a bizottság javaslatában szerepelnek. Aztán van még egy másik téma, amit nagyon sok ideológiai ö, vita övez, ö, Nos, a pozíciós limitek bevezetését illetően mondhatjuk, hogy egy nagyon szigorú pozíciós limitrendszert vezetünk be, és akkor mi európaiak tiszták leszünk, minden problémát megoldottunk, és nem mi vagyunk hibásak, hogyha az élelmiszerekkel spekuláció zajlik. De akkor egészen furcsa dolog történne, tisztelt kollégák, az élelmiszerekkel való spekuláció megtörténne, de nem a mi játékszabályunk szerint, hanem máshol zajlana ez. És a még szigorúbb szabályaink csak hozzájárulnának ahhoz, hogy legyen ilyenfajta spekuláció, ahelyett, hogy kezelni tudnánk ezt a problémát. Én ö, ö, azért lazítottam a pozíciós limiteket, mondják. Ö, egyesek olyan kijelentéseket adnak a szembe, amit nem mondtam és az sem igaz, hogy egyes emberek sugalták nekem, akik nem szakértők ezt a javaslatot. Én azt javasoltam a módosítómban, hogy tegyünk különbséget a fizikai érdekkel rendelkező piaci résztvevők között, és olyanok között, amelyek nem rendelkeznek ilyen érdekkel. Akik nem rendelkeznek ilyen érdekkel, azok esetében pozíciós limitrendszert vezetnék be. Ez végrehajtható. Nem akarom őket elűzni a piacról, amely, ami egyébként, mert akkor nem működne az árupiac, de akinek nincsen fizikai érdeke, az pozíciós limit hatája alá kell, hogy tartozzon, mert valószínűsíthető, hogy inkább spekulálni óhajt. Akiknek viszont van fizikai érdekük, nos azok az én jelentéstervezetemben semmiféle ö, limit hatája alá nem tartoznak, csak pozíciós ellenőrzés hatája alatt vannak. Tehát ezt világosan szeretném kijelenteni, hogy amit mondanak e tekintetben jelentésemről, annak az ellentéte igaz, tehát különbséget teszek azok között, akiknek fizikai érdekük van, és akiknek nincs, és akiknek fizikai érdekük van, ott még egy plusz irányítási eszközt vezetek be. Éppen ezért tiltakozom azon módosítók ellen, amelyek ahhoz vezetnek, hogy a határidős ügylet vagy az over the counter, counter alatt zajoljon, azaz a tőzsdén kívül, mert akkor a származtatott termékek is kikerülnek a kereskedési helyszínekről, és az ilyenfajta ügyletek tehát kikerülnek a kereskedési helyszínekről, és csak erősítik a kockázatokat, ahelyett, hogy csökkentenék azt. Másodszorban nem tartom az európai jogalkotó feladatának, hogy az EU-n kívül létező határidős árügyleti ö, ö, helyszíneket erősítsük. Csikágóban például már ö, 97%-a zajlik az ilyenfajta ügyleteknek. Szabályaink erősítésével akár ez az arány a 99%-ot is elérheti. Tehát az a célunk, hogy ezek az ügyletek az EU-n belül a mi játékszabályunk szerint kerüljenek le bonyolításra. Azok pedig, akik hamis érvekkel ö, dolgoznak, nos azok az, az én kemény ellenállásomban fognak ütközni. Aztán még egy másik téma, az adatok összevonása, az adatok rendelkezésre bocsátása. Hogyha európai belső piacot akarunk kialakítani a pénzügyi termékek területén, akkor a nem részvényjellegű területen is előre kell lépnünk. A részvényjellegű területen már vannak ilyen szabályok, We are here because the ones we are speaking for can't be. They are starving. Almost one billion people in the world are facing hunger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 This is such a good way to... Milyen jó módja annak, hogy szimpátiát gerjesszen az ember. I don't know which is worse. Nem tudom, hogy ö, mi a rosszabb, a civil szervezetek ö, vagy a pénzügyi szakma. Markus. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, Werner kér szót. Megengedi? De... Frage, eine Frage zur Geschäftsordnung, Frau Vor Eljárási kérdés, elnök asszony, tudná tisztázni, hogy miért kellett ide a plenáris terembe jönnünk, hogy aztán a plenáris teremmel tudjanak felvételeket készíteni egyesek, hogy miért is vagyunk itt. Hiszen nekünk nem szükséges ekkora terem, olyan sok terem van, ezre csak azért van szükség, hogy valaki itt a plenárison szólalhasson fel. Ki a felelős azért? In committee last week. Múlt héten és ezen a héten és a mai ülés elején is elmondtam már egyszer, hogy azért jöttünk ide, hogy a 4Q4, 4Q2 termet egy iskolai látogató csoport felhasználja, ami elég nagy volt nekik, ők viszont nyilván nem jöttek a plenáris ülésterembe, sajnálatos módon ez a helyzet. Markus, egy nagyon jó prezentáció közepén járt a módosítókkal kapcsolatban, szeretném, hogyha folytatná. Parancsolj, Márkusz. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék rámutatni arra, hiszen pontosan az a téma volt az, amiről beszéltem. Vannak módosítók, amelyek kimondják, hogy meg kell tiltanunk a túlzott spekulációt. Hát nagyon sok szórakozást kívánok azoknak, akik ezt meg akarják határozni pontosan. Megnézhetjük ezeket a módosítókat, de nyilván néhány szigorú pozíciós limitrendszert is elhatározunk, hatunk, akkor kevesebb lesz még a határidős árügylet, mint eddig például Párizsban az élelmiszerterületen, vagy Londonban a fémterületen, akkor ezek bezárhatnak, ez a józan következtetés, és mind a mezőgazdasági termelőket nálunk, mind pedig a fejlődő országbeli termelőket készít, kényszerítenünk kell arra, hogy olyan kereskedési helyszíneken jelenjenek meg, ahol nincsenek szigorú szabályok. Ezzel tehát nem oldanánk meg a problémát, nagyon sok lobby befolyásnak vagyok kitéve, de olyan ostobaságot, mint amit most itt meg kellett tapasztalnom, olyat még soha nem tapasztaltam. Nagyon hálás vagyok, hogy egy questor itt van körünkben, egy kolléga, és remélhetőleg ő foglalkozni fog majd ezzel az incidenssel. Ezek a személyek nem viseltek badge tehát érdekes lesz majd kideríteni, hogy hogyan is tudtak behatolni ide az ülésterembe. Most ezzel visszatérnék a MIFID valódi problémáira, az adatok összevonása, nyilvántartásba vétele, itt a részvényelegű termékek esetében van már egy átfogó struktúra, amelyet most meg kell szilárdítani, és európai szintre kell emelni, tehát adat összevonást kell itt végrehajtanunk, úgy, hogy összevethetőek legyenek ezek az adatok. Ezt a nem részvényelegű termékekre is meg kell tennünk. Itt számos módosító van, amelyek a felgyorsított folyamat érdekeit szolgálják, hogy az európai felügyeleti struktúra lehető leghamarabb képes legyen az arbitrás ügyletek esetében, amelyek a határokon túlnyúlnak, tehát ez egy európai kihívás, ezek máshogy van, vannak felépítve, mint a tőzsde, az a, a piacok az USA-ban. Itt nagyon sok kis ö, lokális de van, nálunk pedig nagy ö, kereskedési helyszínek vannak az Európai Unióban, éppen ezért fontos az adat, adat összevonás a piaci visszaélési szabályokkal összefüggésben is de a határokon átnyúló területeken még nagyon kevés az adat ahhoz, hogy megfelelően el tudjunk járni ezen a területen. Aztán a vállalatirányítási szabályozások esetében az az, hogy milyen képesítésekkel kell valakinek rendelkezni, aki kereskedési helyszíneket üzemeltet. Azt hiszem, hogy itt sok mindent átvettünk a fennálló jogszabályokból, a CLD e 4 eredményeit is megvárhatjuk, azt hiszem, hogy ahogyan a CLD4-nél eredményeket érünk el, azokat majd adaptálhatjuk a MIFID-re, tehát nem kell új dolgokat kitalálnunk, ezen dolgoknak összhangban kell lenniük. Aztán a KKV kérdését a múltkor már felvetettük, szükség van erre az eszközre, de a kkv standard meghatározásával kell dolgoznunk. Ami nagy téma, az ESMA hatáskörei, a bizottság hatáskörei. A bizottság itt jelen van, éppen ezért elmondanám, hogy nem nagyon tetszett nekem, hogy a bizottság javaslatában sok helyütt az szerepel, hogy van itt egy probléma, és ezeket e, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal oldjuk meg. Tehát uh, itt az irányelv vagy rendelt javaslatnál nem látom, hogy milyen irányban kívánják megoldani a fennálló problémákat. Éppen ezért az, amit én javaslok, és megállapítottam, hogy sok kolléga támogat ebben módosítóival, az annak kimondása, hogy mi magunk határozzuk meg, hogy milyen irányba ö, haladjon ez a folyamat, nem felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra van itt szükség, hanem technikai sztenderdekre az ESMA részéről, ahol vétójoggal rendelkezünk, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében nincsen ilyen jogunk. Tehát itt arról van szó, hogy jogalkotóként erősebb szerepünk legyen, másodszorban pedig, hogy legyen lehetőségünk, hogyha technikai sztenderdekről beszélnek és ezeket bemutatják, akkor legyen belőle szólási jogunk. A MIFIR-nél csak néhány kult szó még. Javaslom, hogy a bilaterális és multilaterális rendszerek között tegyünk különbséget. Azt hiszem, hogy fontos, hogy zen platformok, és ezek a MIFID világban is léteznek, ezeket vegyük figyelembe, mert ezek multilaterális rendszerek. A bilaterális rendszerek esetében tehát arról van szó, hogy mindezeket a lehető legszéles körülben definiáljuk, amely platformok a MIFID, illetve a MIFIR világban léteznek. Ezeket vegyük fel a MIFID-del és MIFIR-rel kapcsolatos szabályozásba. A kereskedés átláthatóságát illetően két pont van, amelyet ki kell fejtenem. Az egyik a commodity tekintetében, a származtatott termékek esetében, amelyek clearing folyamat alatt menne, folyamatban vannak. Nos, itt a MIFIR esetében nem kell új átláthatósági szabályozást kialakítani ezen termékek vonatkozásában. Richard, a te módosítód vonatkozik erre, és másodszorban pedig arról van szó, hogy a States bondok esetében, ahol teljesen más volumenek merülnek fel, senki nem vásárol olyan sok részvényt, mint a normális uh, uh, árveréseken az állam kötvények esetében, tehát itt is másfajta átláthatósági előírásokra van szükség. Azt hiszem, hogy ez is indokolható és korlátozható, hiszen a, sti- a States bondsok egy világos terméket jelentenek, nem hoznak létre kiskaput, és amit az emírnél tisztáztunk, azt hiszem, hogy ezek világos szabályozás hatája alá tartoznak, és a MIFIR-nél sem kell újra foglalkozni ezzel a kérdéssel. Aztán a MIFID velten kívüli kereskedést illetően az otc esetében ez egy pénzügyi termék, amivel kereskednek a megfelelő platformokon keresztül, a CCP-hez való hozzáférést, illetően erről vitázunk éppen az jelentéstevőkkel. Itt megkülönböztetésmentes hozzáférést kell biztosítani, tehát néhány technikai dolgot még ki kell igazítani, azt hiszem, hogy jól előre tudunk majd lépni. Az utolsó pont, amit szeretnék felvetni a MIFIR-ben, az átfogó terméktilalom, az ESMA ö, részére. Itt arról van szó, hogy bizonyos termékeket, gyakorlatokat, szolgálat, szolgáltatásokat bizonyos meghatározott feltételek mellett be lehet tiltani. Ez egy ex post szemléletmód, tehát egy pénzügyi, egy értékpapír rossznak bizonyult, és akkor valamikor be lehet majd tiltani, még akkor is, hogyha nagyon sok bajt okozott már időközben. Én azt javaslom, hogy itt ex ante módon is beavatkozzunk. Még egyszer hangoztatom, hogy nem az engedélyezés értelmében, mert senki sem szavatolhatja egy bizonyos értékpapírért a felelősséget, tehát mindenféle értékpapír hordoz kockázatokat, nem lehet az, hogy lepecsételjük, hogy az ESMA az adott értékpapírt megvizsgálta, és az adott értékpapír kockázatmentes, ilyen nincs. Azonban előzetesen figyelni kell arra, hogy ha egy termék önmagában veszélyeket hordoz, amelyet esetleg a termék kigazítása után ki lehet küszöbölni, akkor a felügyelet és a termék fejlesztői együtt dolgozhatnak ezen, és a befektetővédelem kapcsán már szóltam arról, hogy ne okol, ne fejlesztenek ki olyan pénzügyi termékeket, amelyeket a kis befektetőkre tukmálnak, és aztán másokat viszont csak a szakmai befektetők és a normál retail ügyfelek körébe utalnak. Tehát többet tehetünk a befektető védelemért, mint a provízió kapcsán felvetődött kérdés. Itt 2000 55 módosítót tudtam kezelni. Köszönetet mondok az elnyék jelentéstevőknek, akikkel a fő pontokat tisztázni tudjuk. Az első kompromisszumos javaslatok részemről már ö, körbeküldésre kerültek. Örülök, hogy nagyon gyorsan eljutottak a nyilvánossághoz. Ez ugyancsak az én javaslatom, még semmiről nem tárgyaltunk. Megint csak rengeteg e-mailt kaptam, amelyek kommentálják a kompromisszumokat. Itt a régi szabály érvényes, hogy semmiben nem állapodtunk meg addig, amíg valamiben meg nem állapodtunk. Tehát itt mindenféle szövegek mennek körbe, az elnyék jelentős tevői találkozón próbáljuk majd ezeket egyeztetni, de végérvényes szövegek még nincsenek. Remélem, hogy ebben a konstruktív szellemben, amely uralta eddig a megbeszéléseket a kollégák körében, ezt a megbeszélést folytatni tudjuk bárki ellátogathat hozzám, és remélem, hogy sikerül majd konstruktív szellemben tovább dolgozni, és így módon be tudjuk tartani az ütemtervet, és még a nyári szünet előtt szavazni tudunk erről az anyagról. Nem csinálok ebből mert ezt világosan szeretném kijelenteni, de mindenki akadályokkal szembesül, hiszen hat hétig nem lesznek a ülések, nem tudunk összejönni, és akkor újra visszaeshetünk. Noha az lenne a célunk, hogy még a tanács előtt elkészüljünk ezzel az anyaggal. A tanács októberben foglalkozik majd ezzel az anyaggal, akkor alakul ki a parlament tárgyalási mandátuma, éppen ezért jó lenne, ha a parlament a polgárok érdekében, a stabil pénzügyi piacok érdekében időben le tudná zárni az előkészítő munkálatokat, és így módon a tárgyalásokba bocsátkozhatna. A következő hetekben nagyon sok szabadidőt fordítok majd erre a témára, minden egyéb kötelezettségemet leépítettem, hogy mindenkinek a rendelkezésére állja, akik tárgyalni akarnak erről a témáról, és remélhetőleg ebben a jó szeles, szellemiségben, amiben eddig dolgoztunk, így tudjuk lezárni a témát, a munkát, és világos álláspontot tudunk kialakítani az erős pénzügyi piac érdekében, világos szabályokkal, mindenki érdekében, aki szereplője ennek a pénzügyi piacnak. Köszönöm. Thank you. Nagyon szépen köszönjük. Köszönet mindenkinek és az árnyék jelentés tevőknek is. Tehát még egyszer köszönjük az előadó munkáját, aki nagyon átfogó, érdemi és mélységi előadást tartott a tevékenységről. Nagyon sok érdekes feladat vár ránk, amelyet kezelnünk kell. El szeretném mondani az előbbi tiltakozással kapcsolatban, hogy a civil szervezeteket nem szabad általánosságban elítélni azért, hogy kik hogy lépnek fel. Vannak mások, például az Oxfam és hasonlók, akik hozzám jönnek az irodámban, tisztelettel beszélnek, e-mailen keresnek meg. Tehát én azt hiszem, hogy nem, nem szabad elhamarkodottan elítélni azokat sem, akik egy kicsit agresszívebb módon lépnek fel. Sajnos Robert nem lehet velünk, mert az ITRE delegációval éppen Ciprusra utazott, ennél fogva nem szólalhat fel a mostani eszmecsere során. Robert szemszögéből el kell mondanom, hogy ő is köszönetet mondott Markusnak és az árnyék jelentéstevőknek az eddigi üléseken végzett munkáért. Vannak konstruktív módosítási javaslata, Egyébként várjuk, hogy megkezdődhessenek a kompromisszumos tárgyalások. Azt kérte, hogy a nevében olvassak fel egy-két témát, amelyet már korábban a munkacsoport szintén eh, eh, kezeltek. A, az olyan befektetési cégek, akik eh, gyakori üzletkötésű területen dolgoznak, ezek legyenek felhatalmazva, kapjanak engedélyeket. Egyébként pedig egy, egyfajta figyelmeztető rendszert kellene ezeknél a műveleteknél életbe léptetni, bizonyos korlátokat kéne bevezetni, például az 500 millisekundumos kitartási időtartam, valamint összhangban azzal, ami már elhangzott, e, a HFT-vel kapcsolatban egy tanácsadói testületet kellene e, felállítani. Az OTC és az OTF-fel kapcsolatban az európai e, szabályozási struktúra kulcsfontosságú, ha sikert akarunk elérni. Be kell zárnunk azokat a szabályozási kiskapukat, amiről a raportőr is beszélt. Csökkentenünk kell a piacok szétaprózódottságát, valamint felügyeleti tevékenységet kell erősíteni ahhoz, hogy a piaci visszaéléseket vissza tudjuk szorítani. E célok eléréséhez először is nagyon fontosnak tartjuk, hogy menjünk vissza az alapokhoz, és javítsuk ki az ismert eh, hibákat, fogyatékosságokat, vagy egy RM, vagy egy MTF alapon eh, történő ügyletek esetében eh, fontos, hogy az OTC kereskedést csökkentsük. Na most ahhoz, hogy ezt a limitálást megvalósíthassuk, amelyet a jogalkotó a MIFID 1-esben is elképzelt már. Egy e, tulajdonképpen egy e, esetjogot kell e, alkalmaznunk e, az RM, az MTF és egyéb benfentes kereskedési e, megoldásoknál. E, az OTF és az OTC olyan kifejezések, amelyek kölcsönösen kizárják egymást. E, a jelenlegi MIFID e, rendszer e, kiskapui mindenképpen javítandók. Ebben az értelemben teljes mértékben támogatjuk a Swinberg jelentés megállapodását, megállapítását nem, eh, nincs szükség újabb kereskedési platformok megnyitására. Eh, mindenhol ugyanolyan mértékű átláthatóságra van szükség, eh, hozzá kell férni az árazási információkhoz, a diszkriminációt ki kell küszöbölni. Ami pedig az OTF platformot illeti, az S, a szocialisták úgy érzik, hogy ez eh, károsan befolyásolja az európai kereskedelmi eh, eh, területet. Az egyéni befektetők egyébként is megszenvedték már a piac szétaprózódottságát, az egyéni felhasználók marginalizálódnak, és a pénzügyi közvetítők visszaélnek a piaci lehetőségekkel a nem részvény jellegű termékek kereskedelménél az EMIR és a MIFIR-nél hm, kimondtuk, hogy jól szabályozott platformokra van szükség, amelyeknél figyelembe veszik az alkalmazandó szabályokat. A szabályozott helyszínek esetében gondoskodni kell arról, hogy ezek megfeleljenek az OTC-re vonatkozó szabályoknak. Nincs szükség arra, hogy zavart keltő konstrukciók léte, legyenek a piacon. Ezek ugye kisebb számú közvetítő számára jelentenek választási lehetőségeket egyúttal megnehezítik azonban a piac felügyeletét. E, a saját hatáskörben történő kereskedés e, e, megállítása érdekében az OTC kereskedésnek a volumene mindenképpen csökkentésre szorul. A szocialisták számára egyértelmű, hogy a meglevő pozíciókat nem lehet ö, fenntartani. A pozíciókat ö, a hatóságok ö, szabályozzák, a méretüket a hatás, hatóságoknak kell megszabni. A különféle spekulatív pozícióknál a hedzselés hiányát is szabályozni kell. Mivel a, az árutősdén a kereslet e, és a kínálat határozza meg a volumeneket. A harmadik országok ö, értékelése a szocialisták és demokrat tudták, úgy érzik, hogy az ekvivalenciát és a kölcsönösség elvét kell alkalmazni, tehát a harmadik országok esetében ugyanolyan hozzáférési feltételeket kell biztosítani, mint amilyent ők biztosítanak, illetve ez legyen kölcsönös alapú. A beruházók védelme. Úgy gondoljuk, hogy az etikai kódexnek jogi hatája nincs tulajdonképpen, nem kötelező, mindenképpen elit, elismert kvalifikációk alapján kell elbírálni az adott ügyletet. Akik visszajönnek a szabályokkal, azokat az igazságszolgáltatás elé kell állítani de a bizottság a hozzáféréssel kapcsolatban a 28 és 29 es cikkben e, e, van javaslat, az innováció e, és a hatékonyság elve igazából tovább aprózza a piacot. Van az úgynevezett spagetti típusú modell, vannak beruházási bankok és közvetítők, akik növelik a tranzakciós költséget. Ez valójában a teljes piac számára csökkenti a rugalmasságot. A beruházók, a befektetők érdekeit kell figyelnünk, nem csak a piaci közvetítőkét az értékpapírok és pénzpiaci eszközök esetében van egy keret, amely az interoperabilitást garantálja. Az OTC származtatott ügyleteknél a CCP konstrukció a diszkriminációmentes hozzáférés biztosítja. a hozzáférési e, rendelkezések e, további e, fragmentációt fognak előidézni. Azért van ez, mert a szabályozott piacoknál a piaci szereplők a piaci szereplők még turbulens piaci viszonyok között is viszonylag gyorsan és jól tudják szabályozni az ügyleteket. A, e, tehát még egyszer szeretnénk hangsúlyozni, hogy a fragmentáció e, alááshatja a piacok stabilitását. A 29-ös cikk azt mondja, hogy a likviditásnak a fragmentáltsága már így is nagyon komoly hatásokat váltott ki. az ilyen szétaprózódottságot ö, tulajdonképpen megtöbbszörözi az a tény, hogy a kereskedelmi és kereskedési platformok ö, ö, száma egyre gyarapszik. Ezzel befejezem. Egyébként, ahogy korábban is mondtam, Quibbles úr továbbra is együttműködik az árnyék jelentéstevőkkel. A cél, hogy megtaláljuk a kompromisszumokat. Köszönöm szépen. Alde Olismit. Uh, uh, uh, Köszönöm elnök asszony, megpróbálok rövid lenni, a lehető legrövidebb, mert legutóbb már beszéltünk erről. Markus Ferber nagyon jó munkát végez, ezt rögtön az én fontosnak tartom elmondani. kompromisszumokat mindenki látta. Gondolom a civil szervezetek, a lobbisták is. Alapvetően a módosítók jó irányba mutatnak, biztos vagyok benne, hogy sikerül majd kompromisszumra jutnunk, amely a jelenlegi helyzetben különösen fontosnak tartom. Szerintem elérhető ez a kompromisszum. Az AKCEU közgyűlés tagja vagyok, Afrikában járok rendszeresen, tavaly Zombiában voltunk. És még mindig nagyon szegény Zambia. Agrártermékeket most már exportálnak a régióban. Vannak tehát van tehát ok a reményre, és talán a legfontosabb dolog. Az élelmiszerbiztonság, az élelmiszer ellátás biztonság szempontjából az, hogy egy regionális piac létrejöjjön, amelyet nem szabad, hogy az Európai Unió közösségi agrárpolitikája tönkre tegyen. Ezt fontosnak tartottam elmondani. Hat dologról szeretnék beszélni, elnök asszony. Lássuk először a szervezetkereskedési rendszereket. Szerintem ezekre szükség van. Támogatom ezt a kategóriát, az OTF kategóriát. A az OTF a pénzpiacokon a, a dark poolok ellen valóban jó ellenszer, az átláthatóság biztosítja minden pénzügyi eszközre vonatkozóan, egyenlő versenyszabályokat biztosít, illetve a szabályozási kiskapukat is bezárhatjuk ezáltal, hiszen a G20-ak Pittsburghi vállalását is teljesíti, viszont a tőzsdén kívüli kereskedést szabályoznunk kell. A beruház, befektetők választási lehetőségét is szélesíti, amely számomra fontos, hogy ezt kimondjuk. A választás lehetőségét, szabadságát garantáljuk. Az OTF működtetője saját tőkét nem alkalmazhat ezen a, ebben a rendszerben, szerintem ez túlságosan szigorú. megfogalmazás, ezért zárásképpen azt mondhatom, hogy a liberálisok támogatják az OTF valamilyen formában történő bevezetését, és tudom, hogy Márkusz minden tehetőt megtesz annak érdekében, hogy a szervezetkereskedési rendszer kialakítása minél jobb legyen. Ugyanakkor azt hiszem, hogy kompromisszumra tudunk kötni ez ügyben. Átláthatóság a következő kérdés. Ezzel kapcsolatban roppant fontos, hogy minél jobbak legyenek az átláthatósági szabályok. Markus is elmondta, hogy a kereskedelmet megelőző átláthatóság nem olyan egyszerű, hiszen fontos, hogy a jól működő piacok ellen nem menjünk, a, például az államkötvénypiac említésre került. Ugyanakkor ez ügyben is azt hiszem tudunk kompromisszumra jutni. Erről többet nem is kell mondanom, azt hiszem. Remélem, hogy jobb, tőlem jobbra és balra ülő barátaim sem mondanak nekem ellent, hiszen ahogy azt Markus is elmondta többször, eh, szerintem nem kell több megszorítás az piacon, ebből már épelget láttunk. A befektetők védelme. Ez ügyben is eh, konszenzusra tudunk szerintem jutni. Markus konkrét termékeket próbál megcélozni konkrét eh, ügyfeleknek vonatkozóan, illetve a független tanácsadás eh, gondolata eh, fontos a brokerek és a bankok szemére egyenlő piaci feltételeket biztosítsunk. Szerintem ezen a téren egész jó javaslatok születtek. valamilyen német kifejezést használtál. Élni és élni, hagyni. Azt hittem, hogy ez a Sean Connery mondta egy filmében. Oké, okay. oké. Okay. I have, uh, uh, uh, and I do think that uh, we should be uh, restrictive in, in, in, in banning products as, as well. And... Szerintem a termékek betiltása terén körültekintőnek, óvatosnak kell lennünk. Az algoritmikus kereskedés és a nagy frekvenciájú kereskedés a pénzügyi tranzakciós adóról folyó vitát követően egyetértek azzal, hogy politikai szimbólumokra szükség van, az FTT pénzügyi tranzakciós adó úgy tűnik, hogy valóban halott. Azonban bölcsen kell javaslatot tennünk ezen a téren. Markus megpróbálja az algoritmikus kereskedést valahogy definiálni. Szerintem az algo eh, ritmikus kereskedés, illetve nagy frekvenciájú kereskedés között mindenképpen különbséget kell tenni. bizonyos apró kis tiltásokkal persze egyetértünk, ahogy ezt láthatják. Vannak itt más kérdések is. Az 500 millisekundum felmerült. Ha 400 vagy 600 millisekundumot javasolok, akkor az jobb vagy rosszabb? Nem tudom, miért pont 500? Szerintem valamilyen más módszerre lenne itt szükség. volt, aki azt mondta, hogy 5 másodperc. Az, az én szakértőim azt mondták, hogy 5 másodperc a pénzügyi világban olyan, mint egy ha évek telnének el. Úgyhogy valamilyen másfajta módszerre lenne szükség. Valamilyen másfajta szabályt kellene kitalálnunk, Ez szabályozói, technikai, szakmai probléma. A piaci infrastruktúrához való hozzáférés a következő ügy. Szerintem ez ügyben is kompromisszumot tudunk találni, hiszen ez kényes kérdés. Sőt, mindegyik, amiről beszélek kényes, ezért beszélek róluk. Szerintem a tisztességes és nyílt hozzáférés a központi szerződőfelekhez az nagyon fontos az egységes belső piac működése tekintetében. Szerintem ezen a téren is erős versenyre van szükség. Szerintem nem koncentrálódik ezáltal a piac, hanem a többi központi szerződőfél is tud majd szolgáltatást nyújtani, és így nagyobb innovációt hozzá ez majd, hiszen több kereskedési helyszín és központi szerződőfél szolgáltatása közül választhatnak majd a piaci szereplők. A Monti jelentés is erről beszélt, nagyobb liberalizációra van szükség a szolgált, pénzügyi szolgáltatások terén. Nem szabad úgy látnunk ennek a folyamatnak, hogy rögtön meg korlátozzuk, megkötjük a piaci szereplők kezét. Van ennek egy másik összetevője is. A kockázatokat is jobban kell megosztaniuk ezeknek a CCP-knek, azaz központi szerződőfeleknek, hiszen ha nem így történik, akkor az komoly rendszerkockázatot jelenthet. Végezetül. Egyetértek azzal, amit Markus mondott. Sokunknak az angol nem anyanyelve. Tört angolsággal próbálunk ez ügyben tárgyalni, mi az ekvivalencia és a reciprocitás között a különbség. Nekem a reciprocitás, a kölcsönösség mindig politikai szimbólum, a kereskedelmi korlátok szimbóluma. Én a kölcsönösséget így értelmezem, a reciprocitást. Én ezért az ekvivalenciát támogatnám. Ha ez azt jelenti, hogy azok, akik a kölcsönösséget szeretnék bevezetni, ez nehezebbé teszi majd a befektetést Európában, az európai piacokon, akkor teljes messzélességgel ellenzem ezt. Ez nagyon rossz lenne, hogyha mi szakbizottságunk bármiféle ilyesmit támogatna, nehezebbé tennénk eh, a befektetéseket Európában. Nézzék csak meg, mi történik Mexikóban, mindenki Európára tekint, és Európa azt mondja, hogy nem a mi hibánk. Azt hiszem, hogy mi ennél jobb megoldást is tudunk találni, hogy kül, ha Európán kívülről is ide vonzuk a befektetőket. Végezetül, elnök asszony, annyit szeretnék meg csak hozzáfűzni, hogy nagyon tetszik, ahogy az előadó kényes területen megpróbál eh, előadóként felépnék, valóban kompromisszumokra, konszenzusra törekszik. Ezért nem is mondok többet, mert még a kollégáknak is van bőven azt hiszem mondani valójuk ez ügyben. Important area to some additional remarks because uh, we have had several uh, nem most először beszélünk uh, erről, a küldöttségünkön belül is sokat beszéltünk erről a témáról, hogy valóban értelmes konszenzusra jussunk, de talán érdemes még a kollégákat is meghallgatni. Köszönöm szépen a zöldektől fent. Ugye mindig folyik ez a vita. Nos, Sven, megadom a szót. Kicsit össze vagyok zavarodva, nem tudom, hogy mi a szabály, mert úgy gondoltam, hogy általában méret a meghatározó, illetve a bizottság, de hát <clears throat> lehet, hogy ezt már később tisztázni tudjuk. Nem, nem a világ legfontosabb kérdése, hogy ki kap elsőként szót. Először is a magam részéről köszönetet mondok az előadónak, nagyon jó együttműködésben tudtunk dolgozni, Akárhányszor kértük, hogy beszéljünk, egyeztessünk, mindig volt erre lehetőség, köszönöm. Ezen túlmenően a különféle konkrét kérdések vonatkozásában, ez lesz az első érdemi észrevételem, át kellett vennem ezt a témát, mert az árnyék előadónk a időközben fejlesztési miniszter lett, hogyha jól látom a francia politikát, ami nem könnyű, Pascal, hogyha jól látom, akkor tartani fogja ezt a pozícióját, úgyhogy az itteni szerepét nem tudja majd folytatni. Ez egy negatív melléktünet. 2100 módosítóval együtt nekem kellett átvennem ezt az anyagot. Ugye, hogyha látjuk, hogy a MIFID-nek mekkora a hatája, hát bizony nem csoda, hogy felmerül a kérdés, hogy egy ilyen irányelv mennyire hasznos, mint egy ilyen hatalmas méretű jogszabály. Egyébként látjuk azt is, hogy rövid a határidő, hogy kompromisszumot találjunk-e nagyon bonyolult kérdések vonatkozásában. A nyár előtt ez számos nehézségbe ütközik, és hallottam, mit mondott Markus, mindenképpen törekszünk a konszenzusra, de reméljük, hogy ez nem azzal a negatív mellékhatással jár, hogy, hogy nincsenek érdemi viták és egyeztetések. Számos különféle szempontból nézhetjük a dolgot, gyakran adódhatnak félreértések, E, és nagyon sok jó kezdeményezés fordulhat a viszájára. Ennél fogva úgy gondolom, hogy körültekintőnek kell lennünk. Ami a konkrét témákat illeti, hát szám és számos ö, dolgot mondtak már el az otf el kapcsolatban. Támogatnánk azt, hogy a most ö, bevezetett új eszköz maradjon meg szigorú szabályok alapján a nem részvényjellegű termékek, illetve a nagy beruházók számára. Tehát az OTF esetében ott a veszély, hogy amennyiben nem lesznek egyértelmű szabályok, akkor ezzel újabb kis kapukat nyitunk meg. Az a kérdés, hogy ö, vajon ö, mivel járna, hogyha túl liberálisan közelítünk a témához. Úgy gondolom, hogy ö, az új kategória bevezetése indokolt, azonban nagyon szigorú szabályozás mellett. A derivatívák, a származtatott ügyletek kérdésével kapcsolatban a, az emírben már megpróbálják definiálni a származtatott ügyleteket. Itt meg kéne határoznunk azokat a beruházókat, akik hosszú távon próbálnak tőkéhez jutni. A kereskedési követelmények a MIFID alapján terjedjenek ki azokra a származtatott ügyletekre is, amelyeket az emírben eh, eh, szabályoztak le. Eh, egyébként a, a Európai Parlament képviselői között is van, aki ezt így támogatja. Az új termékek nem adhatnak alapot arra, hogy a kereskedési kötelezettségtől elálljanak amennyiben az emír szabályozáson kívüli termék is megjelenik a MIFID platform szerint, akkor legyen kötelező, hogy ezt az újfajta terméket csak valami szervezet keretek között lehessen piacon forgalmazni. Ugyancsak benyújtottunk módosítókat. Az ESMA azt éri el, hogy a derivatívák számát növelni lehessen. Az OTC kereskedést mondjuk meg, hogy csak a professzionális beruházók, illetve a beruházási cégek közötti tevékenységre terjedjen ki. Eh, ahogy Pietikeinen asszony is mondta, az ő módosítójában valóban egy ilyen értelmi módosítót, eh, illetve ilyen eh, meghatározást próbált eh, megalkotni. Eh, most rátérnék a fogyasztóvédelem kérdésére. Először is támogatjuk az előadó alap megközelítését, hogy különféle termékosztályokat eh, különböztessünk meg, ezek nem alkalmasak lakossági forgalmazásra, és nem jelentenek plusz értéket a fogyasztók számára, ennél fogva legyen egyfajta proaktív, intervenciós hatáskörő az ESMA alapján. Ezt támogatjuk van néhány valóban fontos kérdés a fogyasztók számára, illetve a lakossági ügyfelekkel kapcsolatban, akik megérdemlik a védelmet. Az első az a tanácsadás. A tanácsadás a normális esetben nem mindig minősül igazi tanácsnak a, az adott esetben. Tehát tudni kell, hogy a tanácsadó az valóban a, az ügyfelt képviseli, ehelyett gyakran azt látjuk, hogy ez a tanácsadás egyfajta burkolt üzletkötői, üzletkötési eszköz. A Swinburne jelentésből azt láttuk, hogy egyfajta biztosítási alapú befektetési szolgáltatásra volna szükség. Talán a fogyasztók ilyen alapon könnyebben tudnak összehasonlítani különféle termékeket. Vannak egyéb módosítók, amelyeket kedvelünk, azért, hogy csökkentsék a befektetési költségeket. Mi úgy gondoljuk, hogy a független tanácsadás, illetve a, a, a rá, rávevés tilalma segít hiszen a lakossági ügyfelek jelentős része bankoknál találkozik ilyen termékekkel. Tiltsuk be a független tanácsadást. Ugyanakkor elképzelhető, hogy ez a, moz, ez a lépés a bankok felé termeli, tereli az üzleti tevékenységet így az érdekellentét csökken, azonban koncentrálódik az üzleti tevékenység. A különféle tanácsadóknak járó ösztönzőket kapják meg a fogyasztók. Tehát ezt egyébként Eh, túl léphetünk ezzel kapcsolatban az úgynevezett független eh, tanácsadók eh, körén, legyen elfogat, elfogulatlan a tanácsadás. Nem szeretjük azonban azokat a módosítókat, amelyek tiltanák a tagállamoknak, hogy egyfajta proaktív módon tiltsák meg a független tanácsadók ösztönzését. Számos kollégától gyakorlatilag minden frakcióból kaptunk módosítósokat, amelyek azt szeretnék, hogy a 24-es cikk alapján szigorúbb alkalmassági tesztek kerüljenek bevezetésre. A MIFID szabályozással kapcsolatban mi is úgy gondoljuk, a felhasználási tanács a felhasználásra kapcsolatban adott tanácsokat ugyancsak a fogyasztóvédelem körébe kéne áthelyezni. Zárásképpen még csak azt mondanám, hogy a mostani demonstráció okaival kapcsolatban nálunk Németországban a pénzügyi piacokkal kapcsolatban az emberek nagyon-nagyon ugranak a gyümölcsökkel kapcsolatos piaci spekuláció témára. Tehát nagyon körültekintően kell megvizsgálnunk, hogy a lakosság, a nagy nyilvánosság hogyan ítéli meg az ilyen tevékenységet. Ahogy Elian McCarthy mondta, itt vannak a nagy fejlesztő szervezetek, van, na, vannak egyházi kötődésű szervezetek, aztán egyebek, mint például az Oxfam, ők aggódva és szorosan figyelik azt, hogy itt mit teszünk ne, ne tévesen ítéljük meg az ilyenfajta tevékenységet, tehát a demokráciába belefér az e fajta kisebb rendzavarás. A profit érdekeltségű lobby, lobbik számos forrást lendítettek be, itt úgy gondolom, hogy akkora különbség van a mindennapi események és a mi tevékenységünk között. A média elfogultan tálalja a pénzügyi jogalkotásra kapcsolatos tevékenységet. Ennél fogva először is legyünk körültekintőek, másrészt pedig legyünk hálásak azért, mert figyelemmel kísérjék a tevékenységünket. Volna még hozzáfűzni valom, de itt inkább befejezem. Köszönöm szépen. Thank you very much. Um... Köszönjük. Az ECR frakció Case Winburn. Köszönöm ennek asszony. Először is szeretnénk köszönetet mondani az előadónknak. Komoly előrelépés sikerült a jó néhány területen. Mivel jól ismerik a véleményemet, a pénzügyi infrastruktúra eh, terén már készítettem egy jelentést. Három dologra koncentrálnék ezért mindössze, amely elsősorban a verseny körül forog. Az egy és a hozzáférés, második a KKV piaca, a harmadik pedig a harmadik országokra vonatkozó rendszer. Mivel az eredeti MIFID eh, rem, eh, irányelv a versenyt próbálta fokozni, egy európai piaci infrastruktúrát próbált létrehozni a koncentrációra vonatkozó szabályok tekintetében, mivel a kereskedési környezetet a MIFID 1 már átalakítottuk, most már azt kell biztosítanunk, hogy ugyanez a pozitív versenycél a MIFID 2-t is eh, áthassa, hiszen a kereskedés utáni eh, infrastruktúra, illetve a, a nem tőke alapú kereskedésre vonatkozik 28-29-es, 30-as eh, módosítókat nyújtottam be. Szerintem az Európai Bizottság eh, eltalálta a javaslatában eh, ezt a részt, hogyha olyan jogszabályt tudunk készíteni, amely például az audit piac vagy a hitelminősítő intézetek piacát 20 évvel ezelőtt biztosította volna, hogy nagyobb verseny legyen több szereplővel, akkor valószínűleg nem kellene mostani válság közepén csücsülnünk, amikor is túl sok, eh, túl domináns, túl kevés, túl domináns szereplő uralja a piacot. A más jogszabályokban a szocialisták meghatározó hangok beszélnek a piaci dominancia ellen. Nem értem, hogy ezt a három említett bekezdést miért akarják itt törölni. Az európai vezető cégekről beszélni egy globalizált piacon teljesen értelmetlen. Nekünk a dolgunk az, hogy az európai infrastruktúra és az európai intézményrendszer lehetővé teszi, hogy a legversenyképesebbek legyenek, hogy a kormányok válasszák ki és védjék őket a piaci nyomástól. Ezért nyilván most már kiderült, hogy a nyílt, nem diszkriminatív hozzáférés pártján vagyok a kereskedés során, és azt követően ezt üdvözölni kell, hiszen a verseny közös célunk kellene, hogy legyen. Lássuk most a KKV-k növekedési piacát. A 35-ös cikkre, ahogy ezt a bizottság megfogalmazta, nem nyújtottam be módosítót, szerintem ez jó előrelépés. A, az, hogy a KKV növekedési piac külön, de, külön kerül meghatározásra, az első lépés afelé, hogy az európai adósság modell átalakuljon. Egy KKV növekedési piac létrehozásával meg tudjuk azt tenni, hogy külön elbánásban részesüljenek, például az átláthatóság irányelv, a prospektus irányelv, illetve az értékpapír irányelv keretében, illetve a tagállamok a kedvezményes adóelbánás módszerét meg tudják fordítani ezzel, és például a befektetők cégek számára adókedvezményt nyújthatnak, hogyha a gazdasági nökevedést a KKV ágazatában próbáljuk előidézni. Ugyanakkor ahhoz, hogy ne üresedjen ki ez a kategória, meg, megfelelő definícióra van szükségünk ahhoz, hogy valóban amíg éretté nem válik egy cég arra, hogy a piacon, a tőzsdén bevezessék, 4 cikk 12-es bekezdésében próbálom én a módosítomban a KKV-kra vonatkozó definíciót egyértelművé tenni, legalábbis az állami támogatások szempontjából. Attól tartok azonban, hogy a jelenlegi definíció nem elég ahhoz, amihez KKV növekedési piacnak szüksége van, hiszen a KKV-k rövid idő alatt viszonylag rövid idő alatt, pár év alatt eh, átalakulhatnak. Ezért szeretném, hogyha olyan fogalom meghatározást alkalmaznánk, amely a tőke kapitalizáció eh, is figyelembe veszi, nem csak a forgalmat vagy az alkalmazottak számát. Tudom, hogy ebben egyetért velem az előadó, hogy ezt a kategóriát kidolgozzuk, szerintem kompromisszumra kellene jutnunk, és akkor a KKV-k eh, piaca jobban működhet Lássuk most végezetül a harmadik országok kérdését, ahogy az előadó is említette, és Ole Schmidt kollega is utalt erre kommentárjában. Nem szeretnénk, hogy Európa piaca bármiféle eh, a külföldi befektetők bármiféle akadályba ütközzenek az európai pénzpiacokon. A pénzforgalom ki és befele folyó pénzforgalom akadálymentesen kell, hogy eh, működjön az ekvivalenciára van szükség. A MIFID és MIFIR igen átfogó piaci infrastruktúra dosszia, hogyha nem tűnik szükségesnek az ekvivalencia bevezetése minden területen, főként a származékos ügyletekre a G20-ak iránymutatása kell, hogy alkalmazandó legyen. Gerő Gensler a CFCTC-től bizony igen érdekes dolgokat mondott a nemzetközi bankárok munkavédje során. Ezt figyelembe véve mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy összehasonlítható jogszabályok legyenek eh, a harmadik országokkal. Az ECR nevében felszólítjuk az árnyék előadókat és az előadót, hogy azon módosítókat támogassák, amelyek eh, átmeneti intézkedéseket vezetnének be, hogy eh, a lehető legszélesebb piaci felügyelet valódaljon meg, a piaci résztvevőkre, ez nem a legkönnyebb megoldás, a legcélvezetőbb. Az előadó jelentős előrelépést ért el ezen a területen, építő együttműködésre törekedett. Elképesztő, hogy egy ilyen átfogó dossziéban milyen nagy konszenzus sikerült kialakítani. A menetrend, amelyet felvázolt, akár lehetséges is hiszen a politikai konszenzus elképzelhető, úgy vélem, hogy az nézeteltérések, a fennmaradó nézeteltéréseket teljesen mindegy, hogy mennyi ideig tárgyalunk, nem tudjuk áthidalni, hiszen ez alapvető ideológiai különbségeket akar a származtatott ügyle származékos ügyletekre vonatkozóan. Eh, egyetértek azzal a céljával, hogy a nyári szünet előtt zárjuk le a magunk részéről ezt a dossziét, hogyha valóban együtt dolgozunk, ez megvalósul. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Akkor a Jürgen Ague részéről. Ja, danke. Köszönöm. Először is Markus Ferbernek szeretnék köszönetet mondani. Munkastílusát rendkívül nyitottnak és fernek tartom tartalmi szempontból. Nagyon sok esetben vitathatóak a dolgok. Tudjuk, hogy lobbyisták nyomás alá helyezték őt, Nos, az itt jelenlévő, vagy ide benyomult személyekről szeretnék valamit mondani az ngo részéről. Ugyanazt mondanám, amit Sven is említett. Nagyon széleskörű téma ez Németországban, az élelmiszer spekulációt nagyon sok média kezelte. Itt az élelemhez való hozzáférés egzisztenciális jelentőségű, hiszen ennélkül az emberek nem képesek túlélni, tehát ez egy alapvető uh, kérdés a megfizethető élelmiszerhez való hozzáférés. Ez nem feltétlenül az európaiakat érinti ennyire súlyosan, de az a kérdés, hogy mennyire drágák az élelmiszerek. Nos, az az európai polgárok közül is egyesek életminőségét befolyásolja. Vegyük tehát komolyan ezt a dolgot. NGO-k, egyházak, a német evangélikus egyház szintén fellép ebben a kérdésben, illetve kifejezi véleményét, azt illetően a cselekvésre van szükség ezen a területen szeretném még egyszer kiemelni, hogy ez egy nagyon komolyan vendő téma, és hogyha a közvélemény vagy közvélemény egy része érdeklődik az iránt, hogy mit is teszünk ezen a területen, ez alapvetően üdvözlendő, hiszen nagyon sokszor, ami itt történik, azt nagyon kevéssé veszik tudomásul a külvilágban. Tehát, hogyha egyesek világjobbító szándéka rendelkeznek, Markus Ferber, azt hiszem, hogy ez a fiatalok szíve joga, hogy olyan elképzeléseik legyenek, amelyek tárgyilag nem mindig objektívan nem mindig támaszhatók alá, ezeket is fel kell tudniuk vetni a vitában. Ez nem feltétlenül rosszabb, mint amit egyes lobbisták itt ö, művelnek. Az e-maileket eset e-maileket illetően, hát ö, nekem is hasonló tapasztalataim vannak ezt illetően, de ez a demokrácia ügye, és ezzel konstruktív módon kell tudnunk bánni. Tehát itt nem támadásként kell ezt felfogni, hanem hozzájárulásként egy fontos vitához. Most az élelmiszerekről át is térnék a pozíciós limitekre. Viszonylag szigorú előírásokat javasoltunk e tekintetben. Elmondanám, hogy itt nem módszerekről van szó, hanem a célról. Az élelmiszer spekuláció csökkentése az a cél, és hogyha a szabályozás más módszerekkel lehetséges, akkor én nyitott vagyok ezelőtt. Azt hiszem, hogy ez kell, hogy legyen a vitánk értelme, hogy megállapodunk abban, hogy mely módszerek a legalkalmasabbak a cél elérésére. A cél pedig ugye, bár a spekuláció korlátozása és erőteljes ellenőrzése. Ezt nem lehet megkerülni. De itt alapvető egyetnemértés uralkodik, itt a módszert illetően. Az átláthatóság azt mi is szükségesnek tartjuk, a kereskedelmi adatok legalább összevont formában rendszeresen közzétendők a fogyasztóvédelmet illetően. Fontos lenne számunkra, hogy nem csupán az ösztönzők kifizetését illetően legyenek korlátozások, hanem észszerű lenne világos definíciót adni a független befektetési tanácsadásra vonatkozóan is, hogy az ösztönzők finanszírozására vonatkozó tanácsadást ettől el lehessen határolni. A cél az kell, hogy legyen, hogy a különböző modellek konstruktív együtt létezését megkönnyítsük. Nos, a tilalmat illetően Egyetértek azzal, amit Markus Ferber mondott, hogy ha engedélyeket hozunk létre, akkor ezzel egy ördögi körbe kerülünk, ez nem lehet célunk, de nagyon nehéz vállalkozás ez, és nem tudom, hogy elérjük-e a célt, ezáltal anélkül, hogy ezt az egész ügyet megfordítanak más termékek esetében, amelyek a piacon maradnak, tehát ez egy elég bonyolult történet, bonyolult vállalkozás. Azt hiszem, hogy ezt meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet elérni, hogy ne forduljanak rossz irányba ezek a dolgok. Az engedélyezés, ez egy újabb problémát vetne fel. Az utolsó dolog a nagy frekvenciájú kereskedés kérdése. Itt felvetődik az alapvető kérdés, hogy milyen haszonnal jár a nagy frekvenciájú kereskedés, technikailag lehetséges ugyan, de nem minden, ami technikailag lehetséges, észszerű. A számítógépeket persze hogy nem lehet eltávolítani, ezekről a helyekről Markus Felbernek igaza van, de az, hogy ilyen formában kezelik a számítógépeket az értékpapír kereskedelemben, az számomra kérdésesnek tűnik. Itt is a cél a fontos, Werner Langen többször említette, hogy a nagy frekvenciájú kereskedést jelentősen csökkenteni kell, hogyha azon az úton, ahogyan a jelentés tevő javasolja, hogy magasabb tartási időket kell kijelölni, megszabni. Lehet, hogy ez némileg önkényes, de az is lehet, hogy ez egy világos cél. Megfogalmazást jelent, ahogy Schmidt úr is megfogalmazta, de a cél a visszaélések megakadályozása és a ennek a kereskedési ágazatnak a minimumra való csökkentése. Anélkül, hogy a piaci résztvevők száma megszaporodna, a, megszaporodott volna, a nagy frekvenciájú kereskedés volumene meg tízszereződött. De felvetődik a kérdés, hogy milyen haszonnal jár ez a piac számára. Fontos tehát, hogy ezt a kérdést mélyebben megvizsgáljuk és egy politikai célban kell megállapodnunk, és arról kell vitáznunk, hogy milyen módon, milyen úton érhetjük el ezt a célt. Az volt a benyomásom a vita korábbi fordulói során, hogy a nagy frekvenciájú kereskedés egy olyan területnek tekintendő, amelynek sürgős szabályozásra van szükség. Ennyi volt az észrevételem. Köszönöm szépen. Okay. Köszönöm szépen még hat jelentkezőnk van, megnézem, van-e további. Péter Simon, Luling, Klintz, Hallin, McCarthy, ő saját nevében fog felszólalni. Van-e egyéb jelentkező? Szeretne még valaki felszólalni? Most integessenek. Rendben. Akkor tovább lépünk. Péter elsőként. Äh, Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a ma délelőtti részletes beszámolóért, és egy olyan pontot vetnék fel, amelyet már említett, és amire összpontosítanunk kell, és ezt össze kell kapcsolnunk Gigolt és Klute kollégák felszólalásaival. A független pénzügyi tanácsadás fontos a fogyasztóvédelem tekintetében. A független pénzügyi tanácsadás egy ígéret. A valóság az, hogy sok tanácsadó a szerződéses konstellációk alapján tulajdonképpen egyáltalán nem tudja magát ezt tartani. Tehát itt a bizottsággal értek egyet, hogy ahol az szerepel, hogy független tanácsadás, ott gondoskodnunk kell arról, hogy a jövőben valóban független tanácsadást rejtsen ez. Csak hogy elkerüljük a félreértéseket, nekem nem az a fontos, hogy itt a definícióját konkretizáljuk a független tanácsadónak. Itt csak azt kell tisztázni, hogy aki függetlennek nevezi magát, az valóban független is legyen. És ez, ehhez két dolog kell. Itt van a 735-ös módosítóm, hogy a tanácsadást csak akkor lehet függetlenek tekinteni, hogyha átfogó kutatás előzi meg az idevágó piacot illetően az közvetítő részéről, a bizottság javaslatán ez túlmegy, azaz, hogy elegendő számú pénzügyi eszközt kell értékelni. Másodszorban véleményem szerint a valódi függetlenség biztosításához azt is tisztázni kell, hogy a bizottság által javasolt illetékek és ösztönzők mellett pénzbeli előnyök vagy egyéb ösztönzők harmadik személyek részéről betításra kell, hogy kerüljenek, hogyha egy tanácsadó magát függetlennek kívánja nevezni. A bizottság azonban a saját háztól való kifizetéseket nem vette figyelembe, tehát itt olyan személyekre is ki kellene ezt terjeszteni, amelyek az, e, a befektetőházakkal szoros kapcsolatban állnak. Ide vonatkozik az én 747-es módosítóm. Nos, véleményem szerint nem elegendő azt rögzíteni, hogy az ügyfeleknek információkat kell rendelkezésre bocsájtania, bocsájtani, hogyha a független továbbra is üres szó marad. A reklám, amely közvetlenül a szemünkbe ütközik, a független tanácsadással szemben sokkal nagyobb befolyással jár, és ezt is ide kell kapcsolnunk. Thank you. Köszönöm szépen. Burkhardt. Köszönöm, elnök asszony. Jó magam is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek remek munkájához. Nos, én is jól szórakoztam idézőjelben azon, hogy egy TV csapat felkeresett engem, noha nem Strasbourgban, hanem választókörzetemben otthon. Szinte előugrottak a bokorból, és hirtelen kérdéseket tettek fel a mm, províziós tanácsadás területén. Hát ez egyszerűen hihetetlen. Nos, a politikát nekünk kell itt formálnunk a parlamentben, nem pedig tájékozatlan újságíróknak, és továbbra is emellett szállok sikra parlamenti képviselőként. Emiatt most egy témára összpontosítanék, és ez a befektetési tanácsadásoknál az ösztönzések kérdése, ösztönzők kérdése. Azt hiszem, hogy Márkusz javaslata nagyobb átláthatóságról kíván gondoskodni, tehát amikor segítünk az ügyfélnek a döntésében. Jelenleg a kisbefektetők nem tudnak az ösztönzőkről, illetve hogy az ösztönzők mennyiben játszanak szerepet, éppen ezért az átláthatóság feltétlenül szükséges, ezt támogatom. A jelentéstevő megközelítése helyes. Az ösztönzők és a honoráris tanácsadás mindkettő lehető, lehetséges kell, hogy legyen. És a második esetben főként az fontos számomra, hogy ne felejtsük el a gyakorlati alkalmazhatóságot, hiszen az egyik modellről a másikra való átállás márul holnapra semmiképpen sem lenne lehetős, lehetséges. Itt hosszú átmeneti időszakokkal kellene számolnunk. Hogyha most megnézzük a termék spektrumot, nincs elegendő nettó termék a piacon, amely csak honoráris tanácsadást tenne lehetővé. Jelenleg egy ügyfél, amely honorár tanácsadót vesz igénybe, kétszer kell, hogy fizessen a honoráriumot, és másrészt az ösztönzőt, és természetesen a közvetített termék piaci árát is. Azt hiszem tehát, hogy a párhuzamos rendszer a helyes, és így az ügyfelek megfelelő tanácsadást kapnak, és dönthetnek a megfelelő díjazási modell mellett. Az ösztönző tanácsadás megbélyegzése semmiképpen sem célra vezető. Van még néhány pont, amelyet tisztázni kell. Egyebekben egyes előttem szólóknak szeretnék igazat adni, ami az élelmiszerek, élelmiszer árak, nyersanyagárakkal való spekulációt illeti. Nos, ezt a témát ezen a dosszién belül nagyon gondosan és pontosan meg kell vizsgálnunk, át kell gondolnunk, hogy milyen irányba döntünk e tekintetben. Mert valójában nagyon sok ember élet minősége függ ettől, illetve akár túlélésük is. Éppen ezért kifejezetten támogatom az erről szóló kollégákat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Astrid. Köszönöm, elnök asszony. A kvestorként szeretnék ahhoz szólni, amit Klute úr mondott, ezen erőszakos benyomulást illetően ide a terembe. Az élelmiszer spekuláció ellen vagyunk, de ez nem teszi lehetővé, hogy a hasonló véleményen lévő emberek erőszakosan benyomuljanak a parlamentbe. Vannak szabályaink, és nagyon sok lehetőség van arra, hogy aggodalmaiknak hangot adjanak. Hogyha cselekvésre van szükség, akkor Különösen itt lenne szükség cselekvésre a mi biztonsági szabályaink tekintetében, és azon személyek tekintetében, akiknek ezen szabályokat alkalmazniuk kellene. Bizonyosan védekeznünk kell az ilyen erőszakosan eljáró emberek kis csoportja ellen. A biztonsági szolgálat hoz fogok fordulni erre, ezzel a kérdéssel, és gondoskodnunk kell arról saját érdekünkben, hogy az ilyen erőszakos behatolás ne legyen lehetséges a termeinkben hiszen valamit bizonyosan változtatnunk kell ennek érdekében. A biztonsági ö, személyzet tagjait máshogyan kell felszerelnünk, hogy ilyes valami ne legyen lehetséges. Question. Van egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Yes. Ruling asszony, egy kérdés. Örülhetünk annak, hogy véleményem szerint nem történt, nem került sor erőszakra, hogyha erre sor került volna, akkor az nagyon aggodalmat keltő lett volna. Tehát, hogyha valaki behatolt ide, milyen erőszakot gyakorolt. Én nem éreztem magam ö, fenyegetve, tény az, hogy megsértették a szabályokat, de ez még nem erőszak. Az erőszak szerintem az, hogyha emberek meghalnak, hogyha az élelmiszer ára a spekuláció révén az egekbe szöknek, és az igaz, nagyon sok tudományos elemzés bizonyítja ezt, ez erőszak erőszak, ami történt, az nem az. Ruling asszony, de a mi teremszolgáink erőszakkal távolították el őket, és ők védekeztek ez ellen. Védekeztek a kidobásuk ellen. Akkor talán nem nézte pontosan, hogy mi történt. Én láttam, hogy a teremszolgák erőszakkal lögdösték, tuszkolták ki őket, és ők védekeztek ez ellen. Sven úr, én ezt nem láttam. Sorry, Kérem, elnézést, mondja az elnök. Tehát az a lényeg, hogy a szabályainkat tiszteletben tartsák, és a személyzettel szemben se legyenek erőszakosak. Hogyan jöttek be egyáltalán? Meg kell vizsgálni, hogy kik voltak ezek, és meg kell tiltani a belépésüket. Conducting. Elnök, elnézést, én nem arról vezetem a vitát, hogy ki jött ide be, hanem van előttem egy felszólalói lista, utána majd lesz időnk. Hogyha a mi Fidel kapcsolatos munkát lezártuk, utána folytathatók a téma, azonban az előbbi eseményekről nincs lehetőség megbeszél, nincs lehetőségünk tovább beszélni. Igazából nem is annyira izgalmas, mint szomorú a dolog. Egyébként vannak olyan törekvések, amelyekkel megpróbálták félemlíteni azokat a tagjainkat, akik egyébként meg ezen a témán dolgoznak. Ja, ich habe ich habe die Debatte ja nicht. Äh, äh, Nem én ösztönöztem a vitát, csupán válaszolni akartam, hogy vannak szabályaink, és el akartam mondani, hogy mi történt. Franciul folytatja Lüling asszony. Nos, először szeretnék gratulálni Markus Ferbernek munkájához. Csak röviden néhány kérdést szeretnék felvetni. Először is a termékek összetettségének kérdését, illetően egyes képviselők módosítókat nyújtottak be. Azt hiszem, hogy a termékek terjesztését illetően a kockázat fogalma nem feltétlenül kapcsolódik az összetettség fogalmához. Azaz, a származtatott termékek alkalmazása gyakran a legkevésbé kockázatos. Vannak olyan termékek, amelyek esetében a befektetők rendelkeznek egyszerű, rövid információs dokumentumokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy a befektetők megértsék, milyen termékről van szó. Azt hiszem, hogy ezen termékek esetében az összetettség nem feltétlenül lényeges. Aztán van egy másik kérdés, a jövedelmezés, javadalmazás kérdése. Ott szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a nagyobb átláthatóságot megcélzó javaslata esetében, hogy a befektetők számára könnyen hozzáférhetővé tegyék az információkat. Azt hiszem, hogy ez a legjobb megoldás a retrocesszió megtiltása nem hozna eredményt, tehát szeretnék Márkusznak gratulálni megközelítéséhez, és egy utolsó megjegyzésem, a rendszer szintű internalizátorok esetében ott egy különleges igényel vett számolt ez a dokumentum az ügyféleket illetően, és nagyobb átláthatóságot biztosít. Azt hiszem, hogy a kereskedés előtti átláthatóságot kell erősítenünk a nem részvény jellegű termékek esetében, és a kereskedés utáni átláthatóságot is erősíteni kell. A CCP-ket illetően pedig a kritériumok bevezetése a ccp hozzáférésének megszervezését illetően a kereskedési platformokhoz, ez alapvető ahhoz, hogy ne férjen hozzá túl sok CCP ugyanahoz a platformhoz, és így ne növeljék a kockázati szintet. Ennyiben hagynám, és még egyszer köszönetet mondok Markusnak megközelítéséért és azért a módért, ahogyan kezeli a módosítókat, amiben nagyon sok van, bizonyosan remek kompromisszumokat alakít majd ki. Köszönöm. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Wolf. Köszönöm. Még néhány utalás. Nos, ez a rendelet nagyon fontos annak biztosítására, hogy az Európai Unióban egységes játékszabályok érvényesüljenek a jövőben. Ez jelenleg nem biztosított, és nem tudom, hogy az vezetnek mi lesz a további sorsa. Sokkal mélyebb integrációra lenne szükség, és azt is tudjuk, hogy Cameron miniszterelnök már decemberben opt-outot kért, illetve ért el London számára, és egyáltalán nem garantálható, hogy a jövőben egy irányba haladunk majd, és nem pedig eltérő irányokba. Nos, ennek fényében nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok ennek a jelentésnek. Néhány kulcspont. Az ipar és a vállalatok tekintetében más véleményen vagyok, mint a jelentéstevő. Az ITRE vélemény nagyon észszerű, és nem látja azt a veszélyt, hogy egy commodity lányvállalat ö, kapcsán nehézségek merülhetnének fel. Azt hiszem, hogy ezt még meg kell vizsgálnunk, észszerűen a különböző értékelések létrehozása, a pénzintézetek és a vállalatok, a reálgazdaság vállalatai között. A befektetői védelem fontos, csak támogatni tudom, amit a jelentéstevőt javasol, és amit Bác kolléga mondott. A provi- az ösztönzők nyilvánosságra hozása. Nos, a bankok nagyon ügyesen próbálják elrejteni, hogy milyen ösztönzők léteznek az ő ügyleteiknél, az saját termékeiknél, mindig nagyon erősen ö, ö, fellépnek a konkurencia termékei ellen. Ami az egyes termék kategóriák kezelését illeti, a USITS esetében a mm, komplex és nem komplex usits ek között különbséget kell tenni, és aztán meg kell oldani ezt a kérdést. A harmadik országok problematikáját tekintve az ALDE tagjaként Szilvi Guler kollégával szemben nagyon liberális megközelítést képviselek. Az a kis kereskedelmi ügyfeleknél az EU harmonizálja ezeket a standardeket, de a szakmai befektetőknél az eddig helyzet kell, hogy folytatódjék, és a lakossági ügyfeleknél sem kell betiltani ezeket az ügyleteket. Az ügyfél döntsön arról, hogy hogyan jár el. A, mag, a nagy frekvenciájú kereskedést illetően erről nem mondanék semmit, annyira technikai jellegű ez a téma. Az, hogy 5 millisekundum, vagy 500, vagy 5 másodperc, nos azt hiszem, hogy itt mindenképpen észszerű megoldást kell találni. Az élelmiszerekkel való spekulációról már éppen eleget szóltak a kollégák, csak egy dolgot mondanék, azt ajánlanám, hogy ne ö, szakítsuk félbe az erről szóló vitát, nagyon fontos, nagyon ö, szakmai jellegű vitát igényel ez. A polgárok is ezt várják, hogy próbáljuk meg ezeket az érdekeket képviselni, illetve objektív információkat nyújtsunk számukra, nem hiszem, hogy az emberek tudják, hogy ezen ügyletek 97%-a Csikágóban zajlik, és csak 1-2%-uk Európában. Tehát mindenképpen szakszerű információt kell nyújtani a tekintetben. Az utolsó pont, kifejezetten támogatom a jelentést, amikor a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról van szó. Nem csupán ebben az egyetlen irányelben van arra kísérlet, hogy egyes témákkal visszaéljenek, hogy a súlyokat egy kicsit eltolják, és éppen ezért ébereknek kell lennünk. Köszönöm. Thank you very much, Arlene. Köszönöm, Arlene. Well, I'll, I'll be brief Rövid leszek, szokásomtól eltérő módon, mert a frakcióm nevében szeretnék pár dolgot még elmondani. Hangsúlyoznám ugyanis a befektetői védelem fontosságát, bár előadónk egyértelműen mondta, hogy nem kell feltétlenül egy tagállam példáját követni, ugyanakkor ne felejtsük el egy pillanatra sem. Az egyes tagállamokban bekövetkezett katasztrófákat, amikor is a befektetőket nem vitte senki. A tájékoztatás, az információ nyilvánosságra hozása területén megerősítettük a MIFID-ben a rendelkezéseket. Két további módosítóval a fogyasztókat, befektetőket kívánom jobban védeni, annak érdekében, hogy a, befekt, a befektetési cégek, e, vállalkozások e, e, ne premizálják azokat a befektetőket, akik nem az ügyfelek érdekeit szolgálják, csak azért, mert ebből nagyobb előnye, pénzügyi előnye származik a cégnek. Egyértelmű, hogy az ügyfeleknek cégeket egyértelműen kell tájékoztatni a díjakkal, a befektetői cég díjakkal kapcsolatban. Szeretném, hogyha a tanácsadó cégek semmiféle harmadik féltől eh, nem kapnának díjazást, csak az ügyfelektől kaphatnának bármiféle díjat, hiszen így lenne elfogadhatatlan a tanácsadás, de hogy milyen díjazásra számíthat a befektető vagy tanácsadó cég, ezt egyértelműen kell kommunikálni az ügyfél irányába. Nem támogatom azt, hogy egy típusú pénzügyi eh, eszközt eh, előtérbe helyezzenek és jobban ajánljanak az ügyfeleknek egy másik kárára, miközben nem feltétlenül ez szolgálja az ügyfél érdekeit legjobban. Azt is tudnia kell az ügyfélnek, hogy az ajánlott pénzügyi eszköz pontosan milyen kapcsolatba hozza a beruházó befektető céget a cél vállalattal. Ezt hiszem, hogy ezeket remélhetőleg be tudjuk építeni a végső kompromisszummal. Köszönjük, Arlene. Tudom, hogy késésben vagyunk, de én is mindenképpen elmondanék pár fontos gondolatot. Job. Uh, we need to do uh, work that will uh, stabilize markets and find the... Fontos, hogy stabilizáljuk a piacokat, megtaláljuk az egyensúlyt a szabályozásban. A KKV növekedési piacsal kapcsolatban fennáll veszély annak, hogy túl szigorúan szabályozzuk ezt a kérdést az előadóval, egyeztettünk ez ügyben, hiszen a kockázati tőke szabályozásaink eh, részben itt átfedésben vannak ezzel a mm, keretszabályozással, hiszen a KKV-k nagyon gyorsan, nagyon nagyra nőhetnek. Egyetértek Case Swinburne kolléganőmmel, aki azt mondta, hogy a célunk az kell, hogy legyen, hogy a növekedési potenciált maximalizáljuk, erre van szükségünk. Néha nem baj, hogyha új jogszabályokat hozzunk, de hogyha túl hamar elveszíti a KKV növekedési potenciált, az nem jó. A diakkal kapcsolatban az érmének bizony két oldala van. Az ösztönzőkkel eh, kapcsolatban eh, vannak itt eh, bújtatott kezelési díjak. Nem tudunk minden problémát megoldani persze, például a befektető, hogyha cashback pénzbeli visszajutatást kap, hogyha eh, kicsit több pénzt kap vissza, eh, azonnal pénz visszafizetés miatt hosszú távú befektetési döntésüket elhibázzák, az nem például célra vezető. Módosítom ezt kívánja javítani. A tőkekövetelmény irányelvvel is összhangba kell hozni ezt a szabályozást, az akkori módosítókat újra felhasználtam környezetbarát módon a csalás ellenes e, prémiumokkal kapcsolatos, illetve a visszafizettetéssel e, kapcsolatos módosítókra gondolok, hiszen ezek már ott is beváltak, miért ne váljanak be itt is. Végezetül a clearing és a kereskedés utáni nyílt hozzáférés terén azt kell, hogy mondjam, hogy a verseny a jobb, árak, jobb árak elbánás érdekében először fragmentáció, azaz széttöredezettség, majd ezt követi a konszolidáció. Ugyanakkor fontos, hogy a szabályozói diszkriminációt elkerüljük, meg kell őriznünk azt az egyensúlyt, amelyet a nyílt, nem diszkriminatív hozzáférés garantál számánkra, nem is beszélve az interoperabilitásról. Itt új mm, felhasználnám az előadónk által az elején említett élni és élni, hagyni eh, mondást. Ezt kell, hogy szem előtt tartsuk, hogyha a stabilitás veszélyeztetjük, az eh, sosem célra vezető, mindenáron szabályoznunk kell vajon eh, annak érdekében, hogy olyan nemzeti bajnokok, óriás szégek jöjjenek létre, amelyek aztán rendszer kockázatot hozhatnak létre? Nem vagyok ebben egyáltalán biztos. Éppen ezért a versenyképességet és a verseny kérdését igenis továbbra is komolyan kell vennünk. Tehát amikor az euró túléléséről van szó, egzisztenciális krízis, hogy nagy nehezen kimondja ezt a kifejezést, ehm, tehát ilyenkor e, el kell gondolkoznunk azon, hogy az alapszerződések, a gazdasági kormányzás és a másodlagos jogszabályok valóban illeszkedjenek egymáshoz. Felhívom a figyelmüket, hogy a 119-es cikk az alapszerződésben konkrétan kimondja, hogy gazdaságpolitikánkat a nyílt piacgazdaság és a szabad verseny elve mentén kell folytatnunk. Ezt az euróvezetek kapcsolatban e, újra megismétli a 119-es cikk, az euró ellenére nem szabad feladnunk az általános gazdaságpolitikákat, amelyek a nyílt piacgazdaságot és a szabad versenyt szolgálják. A gazdasági kormányzással kapcsolatban pedig az euróövezet egészében a szolgáltatási ágazatban újabb reformokra van szükség. Hét tagállam említi, a tagállamra vonatkozóan említik ezt. Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Ciprus, Finnország és Ausztria esetében az ország specifikus ajánlások azt mondják, hogy a szolgáltatások terén többre, nagyobb erőfeszítésekre van szükség. Nem akarok itt párhuzamokat húzni minden áron, de úgy tűnik, hogy vannak. Kérem ezért a szerződés, gazdasági kormányzás, jogszabályok mind illeszkedniük kell a verseny, a nyílt verseny, a versenyképesség érdekében, hiszen Európa nyílt kell, hogy legyen ilyen alapvető fontosságú jogszabályban, sarkunkra kell állnunk, ki kell állnunk ezen elvek mellett, hiszen másképp senki sem fog hinni bennünk, nekünk, a piacok sem, és a Húszak is bizony felhúzzák majd a szemöldöküket. Köszönöm, most pedig Márkusz kapja meg a szót, hogy lezárja a vitát. Ja, vielen Dank. Ich uh, Köszönöm, rövidre fognám először is köszönetet mondok a kollégáknak, és remélem, hogy ez a kedvező szellemiség, amely minden felszólásban megnyilatkozott, hozzájárul majd ahhoz, hogy észszerű határidőn belül egyetértésre tudunk jutni lenne még egy alapvető észrevételem, és aztán a témát saját számomra mindenképpen lezárnám, amit az imént megtapasztaltunk. Az elmúlt hetekben, hónapokban nem csupán az irodámban üldögéltem, és senkit nem engedtem oda be. Nagyon sok emberrel találkoztam, eszmét cseréltem, de az, az érvek azáltal nem javulnak, hogyha az érveket más formában próbálják bemutatni. Az a véleményem, hogy a jól neveltséghez az is hozzátartozik, hogy mindenki fogadja a beszélgető partnereket, és az érvek bizonyosan nem javulnak azáltal, hogy valaki protest akció keretében hozza ezeket nyilvánosságra, ezt is meg kell gondolni. Nekem egyáltalán nem tetszik az ilyenfajta prezentáció, éppen az ellenkezőjét érik el ezzel, mint amit szándékoznak. Mm még egy görög mondást is tudnék hozni ennek alátámasztására, de ezt inkább hagyjuk. Most nézzünk néhány alapvető kérdést. Az OTF témája számos kolléga részéről felvetésre került. Megoldjuk majd ezt remélhetőleg. Olle néhány javaslattal élt, amelyek kompromisszum lehetőségét villantják fel a következő árnyékjelentéstevői találkozón foglalkozni fogunk ezzel a témával. Ami a nagy frekvenciájú kereskedést illeti néhány szó. a beszámolomban elfeledkeztem arról, hogy a hozzáférés tilalmát illetően, tehát itt van az átláthatóság, a diszkriminációmentes hozzáférés a technikai infrastruktúrához, ez biztosítandó, de itt bizonyos technikai feltételeket is meg kell teremteni, hogy a kereskedés olyan irányba menjen. Remélem, hogy nem vagyok túl hangos, Astrid. Tehát hogy a kereskedés egy olyan irányba menjen, amikor is a kereskedési partnerek nem, érdeke nem az, hogy ez megszakításra kerüljön. Aztán ami a kivételeket illeti, Wolf, néhány észrevétel. Számomra is vannak kivételek, de a bizottság megfogalmazásai az alkalmazott tőkéről a kivételek meghatározásához, vagy a kulcs fontosság, a főtevékenység meghatározása, ez megnyitja az ajtót, és erről mindenképpen beszélnünk kell minden bank megvásárolhatja a saját gazdaságát, és akkor így gabonát tárolhat silókban, és akkor azt mondhatja, hogy gabonával kereskedik, de az, hogy ez reális érdeket jelent, hát az egy másik kérdés, és kérdés, hogy a banki felügyelet hogyan kezeli ezt a kérdést. Szerintem ez egy kicsit összetettebb dolog, és hogyha ma minden műhely Németországban kereskedési platformot akar nyitni, mert a védett területen nem szabályozott értékesítési hálózatokon tevékenykedik, amelyek nincsenek kitéve a versenynek, és így ki kerülnek a monopól helyzetből. Kevés produkcióval, de nagyon sok kereskedéssel úgy vélik, hogy még néhány eurót pluszban kereshetnek az ügyfeleik érdekeivel szemben, akkor erre a kérdésre válaszolni kell. Tehát, hogyha megnézem az én szövetségi tartományomban, a tartományi fővárosban, ahol a politikai konstelláció az, hogy a spekulációt illetően nagyon restriktív a felfogás, hogyha megnézzük, hogy ott a műhelyek bezárják a termelő, beszüntetik a termelő tevékenységeiket, és a főpolgármester mindent megtesz azért, hogy az elosztóhálózatok monopóliumok maradjanak, tehát, hogyha megnézzük, hogy a, valaki az szolgáltatással sok eurót keres, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem maradhat így. Ebben az esetben az üzleti modell egyáltalán nem megfelelő. Meg kell tehát néznünk, hogy ez a, meg, ez a helyes megközelítése, tehát ezt a kérdést konkrétan fel kell vetnünk. Kétségeim vannak azt illetve, hogy ez a helyzet megfelelő. Az utolsó dolog, a USITS, az összetett értékpapírok. Nem hiszem, hogy a usits -ok a probléma megoldásai, hogyha megnézem, hogy a USITS 3-nál mi mindent standardizáltunk, Nos, ezek olyan termékek, amelyek a szokásos befektetők számára rendkívül érdekesek lehetnek idézőjelben. Olyan termékek, amelyek sehova nem illenek be a kisbefektetők számára. Csak azért, mert a belső piac számára standardizáltak, azért már jók is, hát ez nem igaz. A UZIC az nem értékítélet, hanem csak egy kísérlet a szabványosításra. Épp ezért pontosan meg kell vizsgálnunk a kérdést, hogy valóban ez a megoldás. Az a véleményem, hogy a tripszekkel kell dolgoznunk, Beres jelentéstevővel már megbeszéléseket folytattam a tekintetben, hogy a termékek nagyobb átláthatóságára van szükség. Talán egy preambulum bekezdésben foglalkozunk majd ezzel a kérdéssel, de a juzicok kapcsolatos probléma megoldása ez a téves út, hiszen ezek a termékek nagyon messze állnak attól, amit észszerű fogyasztóvédelemnek nevezhetnénk. Tehát itt még megbeszélésekre van szükség. Egyebekben örülök a további megbeszéléseknek az árnyékjelentéstevőkkel és a többi kollégával, hiszen ennek a fordulónak csak az előzetes kérdések tisztázása volt a feladata, majd a frakciókon belül további megbeszélésekre van szükség. Reméljük, hogy konstruktívan folytatódnak ezek. Köszönöm a sok észrevételt, javaslatot, nem csupán a módosítók formájában, hanem a hozzászólások formájában is. Köszönjük szépen! Azt hittem, hogy lesz egy kis rövid szünetünk, de egy kicsit csúszásban vagyunk a bizottságban szavazni akarnánk majd július 9-10-e körül, és várhatóan a kérdés szeptemberben kerül a plenáris elé, hogyha Markus bírja még a tempót, egyébként imponáló teherbírással dolgozott. Következő témánk a, a benfentes kereskedelem és piaci manipuláció a téma, valamint a következő téma a benfentes kereskedelem és piaci manipulálás e, büntetőjogi szankciói. Arlene McCarthy mindkét témának az előadója. Egy e, rövid közleményt tennék itt most, bár ez a kettes témára vonatkozik. E, egy együttműködési konstrukciónk van a Libé bizottsággal az irányelv előkészítésével kapcsolatban. Ennek következtében újra megnyitjuk a lehetőséget, hogy ez a szakbizottság is ismét módosítókat nyújthasson be. De most ezzel meg is adom a szót Arlinnek. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és valóban minden kollégának szeretnék nagyon nagy köszönetet mondani, akik részt vettek ebben a rendkívül bonyolult témában. Számos módosítót kaptunk, ezek egytől egyig javítják az alapszöveget. Szerintem egyetértünk, hogy elviekben ugye nagyon keményen kell hozzáállnunk a piaci visszaélések kérdéséhez, illetve a piaci manipulációhoz, valamint a benfentes kereskedelemhez. Hiszen azt látjuk az eszmecserék során, amikor a szabályozókkal beszéltünk, azt láttuk, hogy agasztja őket, hogy egyre jobban potenciális lehetőséget kap a piaci visszaélés itt a gazdasági válság nyomán. Szeretnénk bezárni a kiskapukat, szeretnénk elzárni a lehetőséget, hiszen nagyon sokan esnek kísértésbe, hogy egy kis gyors pénzt csináljanak egyetértéstben vagyunk abban, hogy keményen kell elbánnunk ezzel a kérdéssel, és örülök, hogy a bizottság előhozakodott a javaslattal, és az előző irányelvet eh, rendeleti akarja átdolgozni. Még a módosítók megbeszélése előtt eh, megkérdezem az árnyék jelentős tevő kollégákat, illetve már egyéb kollégákat, hogy akarnak-e hozzászólni az anyagaikhoz egyébként az időbeosztásunkat úgy igazítottuk, hogy összhangban legyen Ferber úrnak az időbeosztásával, hiszen a Minfiddel együtt hasonló időpontban kell a végső javaslatot megtenni. Lépésről lépésre akarunk haladni, Ferber úrral megbeszéltük, hogy bizonyos módosítóink talán jobb helyen, helyen lennének az ő javaslatában. Úgyhogy nézzük meg, hogy mely területeken születtek módosítók. Az ötös cikk eh, fogalom meghatározások Ferber úr is kitért erre. Eh, volt, aki hozzátette az elfogadott piaci gyakorlat eh, meghatározását, aztán származtatott ügyletek, valamint a forgalmazás, a disztribúció meghatározása. A magam részéről ebben egyáltalán semmiféle problémát nem látok, tehát az elfogadott piaci gyakorlat eh, és ezek a kifejezések, hát teljesen logikusan vannak itt. Eh, Gullard eh, asszony beterjesztette a pénzügyi pénzintézet definícióját, ezzel sincs gondom. Aztán voltak változtatások, amelyeket Schmidt úr terjesztett be a spot piacokkal kapcsolatban. Ebben nem vagyok annyira biztos, kicsit részletesebben meg kéne nézni, hogy mi a jelentősége annak, hogy megváltoztassuk a spot piac, azonnali piac meghatározását. Aztán a szóbeszéd, a rumor meghatározása is ide került, nem tudom, hogy ez a szabályozó hat, hat, a szabályozó hatóságok szempontjából hogyan konkretizálható. Aztán a jelentős forgalmazás, significant distribution, az angol kifejezés. Nos, az összes benyújtott módosítót szívesen megnézem, átvizsgálom, és valóban lehetséges, hogy ezek hozzájárulnak a, a jelentés jobbításához. Én például felvettem a delegált, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és hasonlókat. Aztán volt egy vitatottabb terület, nevezetesen a benfentes információ. Ez már a hatos cikk területe. Aztán az ESMA irányelvek, hogy mi a megfelelő magatartás, a szabályozási standard, e, mi a minimális elvárás. Aztán ez persze e, visszacsatol a releváns információ témához. Gulard asszony, Feon úr és e, Schmidt úr szóltak hozzá. A tervezetemben a hatos cikk arról szól, hogy bizonyos származtatott ügyleteknek torzító hatása van. A benfentes információ és a releváns információ kérdésében valójában meggyőztek, hogy e, e, ezek a dolgok jól vannak, egyensúlyban vannak a szabályozóktól tudjuk, hogy nekik meg kell határozni a releváns információ fogalmát. De hát ugye egyrészt kapjanak ezek a hatóságok széleskörű felhatalmazást, hogy ellenőrizzék a piacokat, de van egy másik alternatív megfogalmazás, ami jobban szolgálja a célt. Ezt is meg kell vizsgálni a releváns információval kapcsolatos meghatározást nem akarnám törölni, mert voltak korábban gyakorlati esetek, ahol az emberek részt vettek benfentes kereskedelemben, de a jelen definíció a, a benfentes információt valahogy nem jól fogja meg, nem igazán tér rá a lényegre. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy hogy jó lenne a relevancia oldaláról is megközelíteni ezt az egész ügyet. Én nem szeretném teljesen törölni ezt, hiszen ezzel kicsúszhatnak olyan emberek, akik egyértelműen a benfentes kereskedelemben érintettek. Azután voltak módosítók, amelyeket a a, a benfentes kereselem támogatását célozták. Keinen asszony ér, módosítója különösen jó volt, köszönetet mondok neki. A, az észszerű vagy indokolt beruházó befektető. Ez szeretnénk, hogyha fedné azokat a beruház, befektetőket, akik nem igazából szakértők. Schmidt ö, úr, ö, az elnök asszony ö, és Swinburne úr ö, nyújtotta be ezt a módosítót. Na most, hogyha egy pénzügyi intézetnek a vezérigazgatóját csalással vádolják, nem tudom, hogy erre az esetre az említett definíció mennyire alkalmas. Mindenképpen szeretném, hogyha megnéznénk, hogy hogyan tudnánk e, ezt kellőképpen kidolgozni. A következő a 7-es és 8-as cikkekre vonatkozik, benfentes kereskedelem. A saját ö, módosítómat fogalmaztam meg, miután kaptam visszajelzést az érintett felektől. A bizottság <clears throat> javaslata egyértelműen tiltja hogy valaki benfentes információ alapján ösztönözzön valakit arra, hogy bizonyos értékpapírokkal kereskedjen. Ez azonban nem vonatkozik arra, aki ténylegesen fellép és cselekszik az ilyen benfentes információ alapján. Ez egy olyasfajta kiskapu, amelyet szerintem be kell majd zárnunk. Ugye van, aki birtokában van benfentes információnak, a másik pedig az, aki az ilyen tipek alapján ténylegesen cselekszik. Egyre több bizonyíték van arra, hogy a benfentes információ birtokosai aktívan toborozzák azokat az ügyfeleket, akik hajlandóak ilyen alapon cselekedni. Tehát ezt a fajta jelenséget meg kell csípnünk, nyakon kell csípnünk, a saját módosítomat ezért fogalmaztam át. A szabályozók gyakorlati példákat adtak, tehát gyakran előfordul, hogy a ténylegesen cselekvő személy valóban azért lép fel, mert valaki egy benfentes információt adott neki. Swinburne úr és Kanfan úr hasonló jellegű módosítókat nyújtott be. Aztán a piacteremtés például ugyancsak lehet az alapja a benfentes kereskedelemnek. Nagyon fontos, hogy az ilyen, nagyon fontos, hogy tisztázzuk, hogy mely helyzetekben nem alkalmazható a benfentes kereskedelem definíciója. Pietikeinen asszony és Swinburne úr nagyon, nagyon jó módosítókkal álltak elő. Ugye Pietikeinen asszony valóban nagyon jó módosítókat fogalmazott meg. A Gullard asszony azonban a benfetes kereskedelemből húzott a, a szövegből. Lehetséges, hogy a francia jog miatt vannak problémák természetesen meg kell találnunk a, a meghatározást, különösen a kísérlet, tehát a benfentes kereskedésre történő kísérlet fogalma az, ami nagyon fontos, nem szabadna törölni. A jelen jogszabály ne legyen kevesebb, mint ami a korábbi jogszabály volt. A piaci manipuláció vonatkozásában megint csak nagyon sok valóban hasznos módosító érkezett, Pietikainen asszony, Ferreira, Swinburne úr, például az árak felhajtása abnormális szintekre, beszéltem az érintett felekkel, és a jelentésemben e, kitértem arra, hogy e, e, látjuk, hogy bizonyos fellépések felhatják az árakat, módosítják a piaci árakat. A mondtam már, hogy foglalkoznunk kellene azzal, hogy töröljük-e vagy ne töröljük ezt a bizonyos kitételt arról, hogy a piaci manipuláció kísérlete. E, aztán 13-as cikk a benfentesek listája. E, a kompetens hatóságok számára ez fontos, amikor piaci visszaéléseket vizsgálnak ki. A jelentésem első felvezetésében e, beszéltem arról, hogy a, a kereskedése foglalkozó KKV-k kerüljenek rá egy listára. Ugyanakkor meg kell keresnünk a módját annak, hogy a KKV-kra nehezedő terveke, terheket csökkentsük. A rendelet alap célja az, hogy védje a beruházókat, befektetőket Hogyha részletesebben vizsgáljuk a kérdést, azt látom, hogy Finnországban 99%-ban KKV-k vannak érintve, ezekre terjednek ki a rendelet hatája, és még valami. Múlt, múltkor is mondtam, hogy láttam egy tendenciát, ezt úgy nevezném, hogy butik kereskedő, ezeknek csupán néhány ügyfele van, azonban igen, jelentős összegű forgalmat bonyolítanak le. Vannak nagy cégek, mint a JP Morgan, a Goldman Sachs, vagy a Bank of America. Ők úgy próbálják beállítani magukat, mint hogyha maguk is ilyen butik kereskedők lennének, szembe helyezkednek a KKV-kkal. Ezért beszélnünk kell a kérdésről. A, kompromisszum gyanánt én úgy gondolom, hogy úgy alakíthatnánk át a szöveget, hogy a KKV-k hivatottabbak valahogy ennek a tevékenységnek az ellátására. A KKV-k Európai Egyesülete egyértelműen elmondja, hogy a jelen irány elfben a a benfentesek listája az egyik legfontosabb elem. Ők maguk is úgy foglaltak állást, hogy az ilyen benfentesekkel foglalkozó lista fontos és indokolt. Tehát végül is miért törölnénk olyan kötelezettséget, amit az érintettek szívesen vállalnak. Ez megkönnyíti a számukra az életet, tehát a benfentesek listáját akár, akár a weben is közé tehetjük. Ehhez némi plusz munka szükséges az adatszolgáltatáshoz, de ez nem megoldhatatlan. Tehát, amint mondtam, ezek az úgynevezett butik kereskedések, kicsik ugyan, de nagy forgalmat bonyolítanak le, ezt jobban tudnák megcsinálni a KKV-k egyéb tagok is nagyon jó módosítósokat nyújtottak be az ESMA-val kapcsolatban. A listát 5 évig kellene megőrizni. A bizottság nem határozott meg ilyen archiválási kötelezettséget, ezt a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok során kellene meghozni. A, a lista azért fontos, mert az érintetteknek meg kell érteni, hogy a szabályozónak milyen elvárásai és milyen kötelességei vannak. Kanfa és Gulárd asszony azt mondta, hogy a befektetőknek meg kell érteni a szabályozói kötelezettséget. Aztán a 14-es cikkre térek rá a menedzserek tranzakciója. Itt a értéket töröltem, amelynél már kötelező az adatszolgáltatás. Egyet értek azonban a bizottsággal, hogy az adatszolgáltatást a tranzakciótól számított két napon belül meg kell tenni. Van ez az elképzelés a kereskedési ablak, azonban az érintett felek és egyéb tagok azt mondták, hogy ez a bizonyos keret vagy ablak a kereskedés szempontjából legyen olyan, amelyen belül kell mozognia a menedzsereknek, és nem ezen kívül. Tehát a koncepciót magát úgy láttam, hogy kedvezően fogadták, Tudják kollégák, hogy próbáltam tetten érni azt a szituációt, amikor a cégeket akkor ezekkel akkor kereskedtek a tőzsdén, amikor mielőtt éppen eladták volna a saját részt, részvényeiket. A befektetők ugye rengeteg pénzt vesztettek azért, mert erről a rövidesen várható eladásról nem értesültek. A tisztességes szellemet szeretném beépíteni a rendszerbe. Úgy gondolom, hogy az ilyenfajta szabályozás azért lényeges, mert el riasztja távol tartja a menedzsereket a benfentes kereskedelemtől. Az információ persze fontos, mert hiszen az a szándék, hogy a piacok legyenek átlátszóak, és az ügyfelek pedig bízzanak bennünk. De van személy, aki saját hatáskörben jár el valamely menedzser nevében. Na most az ilyen jellegű tevékenységet ugyancsak jelenteni kell az illetékes hatóság felé. A tranzakciókat szerintem két napon belül nyilvánosságra lehet hozni, vagy az adat közt is meg lehet csinálni. Egy tranzakció ne legyen zárt információ. Ha nincs rejtegetni való, akkor, akkor miért ne legyen ez nyilvános? Lehetséges, hogy a tagok bizony, meg tudják magyarázni, hogy bizonyos esetben miért választottak egy magasabb küszöbb értéket, mert ha, ha jól emlékszem, a bizottsági irányelvben valami 5000 volt, ezt majd 10-re, aztán 50 ezerre emelték fel. A visszaállítási klauzula, amely benne van a jogszabályban, nem tudom milyen célt szolgál majd a kollégák, akik benyújtották a módosítót, megmondják, hogy miért. Kanfa úr, ugye a kereskedésre szánt időkeretet egy hétben próbálja meghatározni. Swinburne asszony meg, megtartotta a bizottsági időkeretet. Úgyhogy van itt jó néhány opciónk. Szerintem e területen is megtaláljuk majd a jó kompromisszumot, amely minden módosítót benyújtó kollega számára elfogadható. Aztán az illetékes hatóságok hatáskörei, 17-es cikk, itt jelentős egyetértést láttam a benyújtott módosítók alapján. A hatóságoknak kell a hatáskör, amelyel kezelhetik a piaci visszaéléseket, eszközök befagyasztása, lefoglalása, illetve a kereskedés átmeneti leállítása egy fontos eszköz lehet erre. Tehát, amint mondtam, a módosítókban egyetértés volt a tekintetben, hogy a piaci hatóságoknak legyen, legyen kellő hatásköre arra, hogy fogyasszanak, lefoglaljanak eszközöket, illetve átmenetileg felfüggesszék a kereskedést. Számos támogatón volt, örömmel láttam ezt. Aztán a határon átnyúló megfigyelés, itt most a MIFID-re utalok vissza, erről le kell folytatnunk egy vitát, hogy következ, következetesek maradhassunk, és koherens legyen a szellem. Mindenképpen bele kell majd ebbe vágnunk. A, a jelentéstervezet prezentálása során elmondtam, hogy a jelenlegi részvénykereskedelemben hát a hatóságok számára gyakorlatilag nagyon nehéz vagy szinte lehetetlen megfigyelni és kimutatni az egyes helyszínek közötti kereskedést. Itt arra lenne szükség, hogy napi gyakorisággal lássák a megrendelések, az üzleti forgalom adatait. Elég széleskörű támogatást kaptak a javaslataim, de azonban vannak olyan módosítók, ahol az illetékes hatóságok felelősségére volna szükség, különösen a határon átnyúló kereskedés esetében. Pietikainen asszony és Klinz úr nyújtottak be ilyen módosítókat. Itt az, az a lényeg, hogy az az illetékes hatóság a felelős, ahol első ízben kibocsátották az értékpapírt. Megint csak kollégáim, azt mondom, hogy további vitára van szükség, és a szabályozók úgy gondolják, hogy a határon túlnyúló felügyelet akkor a leghatékonyabb, hogyha az igazi felelős az az illetékes hatóság, amely a leglikvidebb országban működik. A, 20, a MIFID 25 per 3-as cikke alapján nem egyértelmű, hogy hogyan lehet meghatározni azt, hogy mely leg, melyik a leglikvidebb piac. Én, én megpróbáltam úgy fogalmazni, hogy szerintem optimális legyen a kiválasztás, de hát nyitott vagyok, hogyha különféle érveket mondanak nekem, akkor megváltoztatom az elképzelésemet. A MIFID vita szempontjából ugyancsak fontos az új 10A cikk alapján a megrendelési nyilvántartás adatai. Elmondtam, hogy elrettentő kemény intézkedésekre van szükség, nehogy az érintett felek tovább folytassák a visszaéléseiket. A kereskedési helyszínek számára nagyon fontos, hogy szigorú szabályozás tiltsa a megrendelési nyilvántartásokkal való visszaéléseket. A valóságban valóban a MIFID-re tartozna ennek a kérdésnek a rendel, rendezése, de úgy gondoltam, hogy a témát meg kell beszélnünk itt a piaci visszaélések kapcsán is. Tehát itt folytassuk le a vitát, aztán ajánljuk a MIFID figyelmébe. Számos tagunk különféle arányokat próbált bevezetni. Üdvözlöm a tényt, hogy a kollégák megpróbálták kezelni az alternatív felhasználás kérdéseit is. Beszélni fogok az árnyék jelentéstevőkkel, mielőtt a végső következtetésekre jutunk. Göbels úr azon a véleménye van, hogy az 500 millisekundumos visszatartási időt kellene meghatároznunk, de hát ez is egy olyan téma, ahol koherens módon kell majd megfogalmaznunk a dolgokat, hogy egység legyen a MIFID és a mi anyagunk között. A mi es és a saját árnyék jelentős tevéinkkel egyeztetni fogok hogy a MIFID-en belül is kezelni lehessen a piaci visszaéléssel kapcsolatos elemeket. A piaci visszaélés megelőzése, kezelése, nos, e, e tekintetben is nagyon jó módosítók érkeztek. Ezek összecsengnek egyébként a, a benfentes kereskedéssel, illetve a kereskedőkkel. A visszavásárlási programok is fontos elemét képezik a, a kérdéskörnek. Voltak módosítók, amelyek kimondják, hogy szükség van nagyon kemény, elrettentő erővel bíró szankciókra. Az illetékes hatóságoknak legyen hatáskörük arra, hogy az első ízben védkezőkkel szemben egy két éves eltiltást alkalmazhassanak. Vannak kollégák, akik olyan módosítókat nyújtottak be, amelyek a szankciókat legyengítenék. Szerintem ez, e, ez nem jó így. Aztán a figyelemfelhívással kapcsolatos rendelkezések, a különféle e, szabálysértések e, bejelentése, ezzel kapcsolatban is jöttek módosítók. Schmidt úr adott egy ilyen jellegű módosítót. Egyébként fejvom a figyelmet, hogy rendeleteknél ez nem kötelező, a tagállamok azonban választhatják a lehetőséget, hogy ösztönzik azt, hogy az emberek jelentsék be, tájékoztatást adjanak a visszaélésekről. Bolsz asszony nyújtotta be azt a módosítót, amely a csalás ellenes stratégiáról szólt. Nem tudom, hogy pontosan mit jelent ez a stratégia. Talán azt kéne kimondanunk, hogy az adott helyzet szempontjából alkalmas csalás ellenes stratégiát kell alkalmazni. 11-es cikk az ESMA és a Nemzeti illetékes hatóság működjenek szorosan együtt. Kanfa úr adta be ezt az indítványt. Az a helyzet, hogy a valóság azt mutatja, hogy a belső kollégák igen vonakodva adnak információt a kollégáikkal kapcsolatban Egyébként felvetődik az a kérdés is, hogy aki bejelentést tesz, azt, azt hogyan tudjuk védeni. A 32-es cikk következik. Én azt hiszem, hogy előbb a rendelettel kapcsolatos észrevételeket hallgassuk meg. Ennél fogva itt most abba hagyom. Köszönöm, várom az észrevételeket. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm, kollégák, hát még a költségvetésre is kell, hogy hagyjunk időt. Kezdjük akkor talán az árnyék előadókkal szerpa elsőként. Megpróbálom. Köszönöm, elnök asszony. Kissé eh, rövidebben kifejteni véleményemet, mint Arlene. Nagyon jó volt vele működni. kimagasló minőségű munkát végez. Ezt szeretném bevezetőként elmondani. És a kompromisszum is elérhető közelségbe kerülni látszik. Először is a hatája kapcsolatban a legfontosabb kérdés az, hogy minden kereskedési helyszínnek hasonló elbánásban kell részesülnie a benfentes információval kapcsolatban. Erről hosszasan beszélt Arlin. Én azt mondom, hogy a, ez legyen, meg tudjuk, hogy mennyire nehéz azonosítani azokat az eseteket, amikor eh, visszajönnek az információval. az elfogadható viselkedésre vonatkozó szabályok, nos az a szereplők számára a, a jogbiztonság roppant fontos. Ne azt kellene definiálni, hogy mi az elfogadható, nem azt, hogy mi nem elfogadható. Talán ez lenne a célra vezetőbb. az algoritmikus kereskedés, illetve a villámkereskedés HFT eh, ügyében azt tudjuk, hogy komoly visszaélések eh, vannak ezen a téren, és hogy milyen nehéz ezt a kérdéskört szabályozni. Szerintünk a díjszabási struktúra jó módja lehet ennek a kérdésnek a szabályozására. Persze az is fontos, hogy meg, fogalom meghatározásaink technológiailag semlegesek legyenek. A piac manipulációval kapcsolatban köszönöm az előadó megjegyzéseit. Igen, fontos, hogy itt átfogó legyen a hatája ennek a jogszabálynak, ugyanakkor egyes esetekben a bevált piaci gyakorlat Franciaország, Spanyolország, Olaszország esetében indokolt lehet. Hiszen ha ez itt bevegy gyakorlat, akkor a jogbiztonság szempontjából ezt úgy kell meghatározni, hogy ez jó legyen. A, a piac manipulációra történő próbálkozás, ez is szerepel, ennek is szerepelnie kell. A benfentesek listájával kapcsolatban kompromisszum felé haladunk, a KKV-k nem szeretnék, hogy másodosztályú másodrangú cégekként szerepeljenek ebben a rendeletben hiszen így befektető szempontból lehet, hogy nem lesznek ők igazán vonzók. Nem szeretnénk olyan küszöbértéket meghatározni, ami esetleg a visszaélésre adna lehetőséget. A vezetők kapcsolatban ugyebár elhangzott a trading window fogalma, ami ugye kereskedési ablak, nak magyaríthatjuk a hivatalos meghatározás, az, az a kereskedésre pontosan meghatározott időszak, nem teljesen oldja meg ez a problémát. Szerintem nem lehet teljesen megtiltani, hogy a saját részvényekből vásároljanak, hiszen az az ösztönzési csomagnak a, a, a, a részvény opció fontos részét képezi. Mindig kérdés az, hogy mi hogy érezzük, hogy mekkora itt a bürokrácia a 2000-es értéknél. A, a többit azt hiszem, hogy ja igen, az utolsó, a piacfelügyelet, erről ne feledkezzünk meg módosítókat eh, nyújtottunk be az illetékes hatóság eh, felelősségével kapcsolatban, a piacfelügyelete az elsődleges eh, jegyzési hely. Nos, itt az információ nyelve elérhetősége a céghez való közelliség, közelség, a hozzáférés, az információhoz való gyorsabb hozzáférés miatt a bejegyzés szerinti hely szerinti piacfelügyelet célra vezetőt szerintünk. Ezek azok a kérdések, amelyekről majd még az árnyék előadó ülésen beszélhetünk. Thank you, uh, Wolf Klintz. Köszönjük, Wolf Klintz. Ja, Köszönöm. Azt hiszem, hogy ezen téma jelentőségét nem becsülhetjük elég nagyra. A New Yorki bíróság eset hát a múlt héten megmutatta, hogy az amerikai hatóságok mennyire komolyan kezelik a benfentes kereskedelmet, vagy a benfentes információk továbbadását, illetve mennyire komolyan büntetik ezt. Tehát ezen dossziét illetően biztosítani kell, hogy az európai értékpapírpiac továbbra is vonzó maradjon. Nem jó ugyanis, hogyha azt gondolják, hogy Amerikában a Wall Street-en sok cég Európát elhagyja, mert itt túlságosan szigorúak a szabályok. Ugyanakkor számos kérdés nyitva maradt, hogyha, megnézzük, hogyha ugyan a célt, illetve egyet is értünk. Először is itt van a 2003-as irányelv, amit meg kellene vizsgálnunk, ami a Fentes ügyletek eredeti definícióját illeti, és ott azt szerepel, idézem, a hozzáférés a Fentes információkhoz egy másik vállalaton keresztül, és azon információk felhasználása egy általános nyilvános ajánlattal, azzal a célral, hogy ezeket az információkat megszerezzék, ez nem lenne, hogy nem lenne szabad, hogy benfentes kereskedelemnek minősüljön. Nos, ezt az esetet nem vettük fel nyomatékosan ebbe a szövegbe. A 2003-as irányelben ez szerepelt, most ez még hatályos, vagy pedig nem, vagy más formában. Az OTF-ekről semmit nem mondanék, a MIFID kapcsán már ezt kielégítően tárgyaltuk. A benfentes listákat illetően támogatom a jelentéstevőt, nincs szükség kivételekre, mindenkit be kell foglalni a mérettől függően, attól függően, hogy ez, függetlenül, hogy ez kis vagy középvállalat, noha különbözően kezelik ezeket az egyes tagállamokban. Az biztosítani kell azonban, hogy a vállalatok költségei kezelhetőek maradjanak, ezért egységes és lehetőség szerint harmonizált előírásokra van szükség, azt illetően, hogy hogyan vezetendők ezek a benfentes listák. Ami a benfentes információ meghatározását illeti, itt a tanács törölte ezt a cikket, nem azért, mert feleslegesnek tartotta, hanem szerinte átfogó átdolgozásra van szükség. Nekünk is át kellene gondolnunk, hogy a triológus keretében megpróbáljunk előrelépést elérni, hogy a definíciókat megfelelően tisztázzuk, hogy ne legyenek félreértések. A direct dealing, nos, Arlene említette, hogy a rész részvételt emelni kellene. Én a 20 ezres határral együtt tudok élni. Ez nem azt jelenti, hogy ha 20 ezret eléri egy adott vállalat, akkor újra kezdje az üzletelést, és aztán kell megint bejelentést tennie, hogyha 20 ezret eléri, nekünk el kell kerülnünk, hogy minden 500 eurós eladást értékesítést be kelljen jelenteni. Crossmarket és ehhez kapcsolódó témák. Értem Piti Pitikainen képviselőt, aki azt mondja, hogy az IPO helyet akarjuk kiinduló helynek venni a felügyeleti rendszert illetően. Ez logikus érv, hiszen az a kérdés, hogy hol a leglikvidebb a piac, de legyünk realisztikusak. A piaci résztvevők esetében a legtöbb ilyen vállalat Londonban található, vagy akár Párizsban, vagy Frankfurtban, de főként Londonban, és éppen ezért a kisebb piacok számára, az új kelet-európai piacok, vagy skandináv piacok számára ez hátrányt jelentene. Aztán a whistleblowing itt szintén vannak bizonyos akadályok. Nem szeretnék olyan szabályozást bevezetni, amely a házon belüli kémkedés, spicliskedés irányába ösztönzi az embereket. Nagyon óvatos vagyok tehát e tekintetben, és még egy dolog, a közigazgatási bírságok, ezekre szükség van, ezeknek elrettentő mértékűeknek kell lenniük, de amit itt javasolnak, tehát hogy az éves forgalom 10%-ig terjedne ez a büntetés, egyes vállalatokat, ez azonnal csődbe döntene, hiszen egy 10%-os forgalom, ez azt jelent, egyáltalán kinek van 10%-os haszna a forgalomból, már ez egy másik kérdés. Nyilván ezt tisztáznunk kell, ezt a problémát, az ESMA szerepét illetően is. Aztán itt van a két éven belüli ügyletbejelentés, Arlen ez, erre is kitért. Én is végrehajthatónak tartom ezt. Jó magam is ügyvezető igazgatóként ténykedtem, és azt hiszem, hogy nekem ezzel ugyan nem voltak problémáim, de országról országra eltérő rendelkezések vannak, és hivatalos megerősítésre van szükség azt illetve, hogy ilyenfajta tranzakció zajlott. Thank you very much. Köszönjük. Lassan túlfutunk a témára kijelölt időn. A költségvetési témát pedig egész egyszerűen nem alaszthatjuk, mert délután szavazzunk róla. A zöldek vagy a konzervatívak következnek. Talán érdemes lenne váltogatni, hogy senki ne sértődjön meg. Most talán hölgyek az elsőbség, Kay Swinburne. I think, uh... Köszönöm. Először is köszönöm előadónknak, Arlene-nak, hogy uh, ezt a két dossziét együtt viszi és emellett ilyen kiváló gondolatokkal áll elő. Érdekes fejlemények tanulni lehetünk. Mivel szorít minket az idő, csak néhány kérdésre szorítkoznék, és megerősíteném azt a gondolatot, hogy a piac manipuláció kísérlete, még ha sikertelen is, ugyanolyan káros, mint ha sikerrel jár. Tehát az, hogy sikerrel járt-e a piac manipulációra történő kísérlet, vagy sem, az teljesen mindegy, mindkettőre ki kell, hogy terjedjen a piaci visszaélés jogszabály hatája. A cél ez, hogy a kísérletet, az eredetet kísérletet is lefedjük. A benfentes információk kapcsolatban én magam egy kínai falpolitikát eh, kellett, hogy alkalmaztam egyszer, és amikor jól működik, akkor ez bizony nem könnyű, de így kellene ennek működnie minden cég esetében ami releváns eh, benfentes információ, hogy mi az, eh, eh, néha a tiltás túlságosan messze megy, és így a, a vállalati igazgatási szerepüket a, a cégvezetők nem tudják megfelelően ellátni, de azt hiszem, hogy most már bőven van információnk arról, hogy a kínai nagyfalom kibelül minek kell maradnia. Egy teljes új szakasz szerepel a 4A cikkben az elfogadott több bevált piaci gyakorlatok terén. Nos, az azt nem igazán értem, hogy a jelenlegi bevett piaci gyakorlat minnak minősül. A piacfelügyelet is igencsak problémás. Elfoglal, elolvastam a, a szöveget, és hogyan lehet megválasztani azt, hogy mi legyen az az egy helyszín, ahol a teljes piaci felügyelet megvalósul. Komoly kérdés az, hogy hol van az igazi likviditás gyakran, nem a nemzeti bőrzén ha keresendő ez. A MIFID esetében szerintem a kereskedési helyszínek között ilyenfajta különbséget nem tudunk tenni. Legyen ez az, ahol valóban a likviditás, legyen az egy eh, multilaterális kereskedési eh, rendszer, eh, vagy egy szabályozott kereskedési rendszer. Az európai modell és a MIFID nagyon eltér az amerikai modelltől, ahol is az amerikai barátaink az első, elsődleges piacnak igen átfogó piacfelügyeletet rendelnek, ugyanakkor a két fő piac finanszíroz ezt. Komoly kérdések merülnek fel e- ezzel kapcsolatban. Szerintem nem szabad az amerikai modellt Európára egy az egyben ráerőltetni, mivel a MIFID egy jó kiindulási alap, egy olyan jó um, <clears throat> alap, keret, amelyre aztán eh, a részleteket ráhúzhatjuk. A bürokráciát a jelentések eh, rendszeres eh, benyújtása jelenti. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezt a fajta információt nem kell szolgáltatni. Örülök annak, hogy a KKV piacot működőképesnek tartja Arlen is. A KKV növekedési eh, piac, a MIFID-en belüli eh, kategóriája eh, nagyon nagy potenciállal rendelkezik, és talán a bevált gyakorlatokat átvehetjük máshonnan, például a szingapúri piacokból, ahol a helyszín szerint a jegyzett cégek ilyen fajta felügyeletét ellátják, hogy a piaci visszaélésekkel kapcsolatos szabályokat tiszteletben tartsák. Mindannyiunk célja az, hogy a KKV növekedési piac eh, életképes piacá váljon Európában. Ehhez meg kell találnunk a megfelelő modellt. Alapvetően Arlene a jelentésed többségével egyetértek, és eh, amit elmondtál, eh, annak a eh, legnagyobb részét támogatni tudom, biztos vagyok benne, hogy kompromisszumra tudunk majd jutni. Köszönöm, mondja az elnök. Akik a következő napirendi ponthoz szeretnének hozzászólni, azoknak mondom, hogy késésben vagyunk, de hát mindent megteszünk, hogy eh, utaljuk magunkat. Sven a következő. To, to the rapporteur. Köszönöm, először is köszönjük, köszönöm Arlene mccarthy hogy így áll ehhez a kérdéshez. Mik a legfontosabb kérdések számunkra a 10A cikkben? Magasabb díjakat annak érdekében, hogy az egy tízes kereskedelmeskedési arány, illetve a, a, az, ötve, az egyhez arány megvalósuljon. a whistleblowing gyakorlatával kapcsolatban a 11-es cikk 1 A új bekezdésében Arlene ír erről. Sajnálom, hogy Wolf Klimsz már nincs itt közöttünk. Gyakran a, maguk a whistleblower tehát akik felfednek egy ilyen visszaélést, tudnak rámutatni a, a cikkeken belüli problémákra, őket védeni kell. Ez ez roppant fontos a piaci visszaélések felderítése szempontjából. Fontos, hogy e téren a, a 11.2b új bekezdésben a benfentesek listájá szereplőkkel kapcsolatban komoly új követelményeket szabunk. A, a 12.4 per 2 ben és 5-ben az eljárást tisztázni javasoljuk a késedelmes információnyújtással kapcsolatban. Egy hetet kapnak a vezetők az éves, negyedéves jelentést követően a kereskedésre, annak érdekében, hogy a benfetes kereskedelem, illetve az F-fajta asszimetrián alakuljon ki. Továbbá. a 26-os cikkben szankciókat teszünk lehetővé, átmeneti, illetve állandó szankciók bevezetését tesszük lehetővé. Két éves kereskedési tiltást javítunk, javaslunk egyes esetekben, hogyha már másodjára követnek el ilyen szankcionálható tiltott dolgot a 25-ös cikkben jó néhány al bekezdésben erősíteni kívánjuk a szankciókat. Ezen túlmenően a kollégák módosítóival kapcsolatban van még néhány keresetlen szavam. Ole Schmidt például törölni kívánja a piaci viselkedésre vonatkozó hivatkozást, és szeretné, hogyha a tranzakció megfogalmazást használnánk, Szerintünk a piaci viselkedés az, az jobban lefed több dolgot lefed, és szerintünk ez jogilag így jobban végrehajtható. Gozes Pitikainen és Beres kollégák módosítói azt célozzák, hogy az elfogadott piaci viselkedés vezessük be, ez egy szubjektív terület, így nagyobb harmonizációt érhetünk el, ezt üdvözöljük többen, és ezt üdvözöljük, azt kívánják módosítójukkal elérni, hogy az újságírók bevett gyakorlatok miatt ne essenek az MAR szabályok hatája alá. A hetes cikk hetes bekezdését én úgy azt javasoljuk, hogy töröljük. Üdvözöljük piaci manipulációra tett kísérlet sikertelen esette is szabálysértésnek kell, hogy minősüljön. Végezetül K. Swinburne 34A új cikkében ESMA tanácsadó bizottságot hozna létre, amelynek a feladata az lenne, hogy a piaci visszaélésekre vonatkozó jogszabályokat a technológiai fejleményekhez igazítsa. Ez szerintünk kiváló gondolat. Köszönjük. Köszönöm. Maris és Matthias. Muito obrigada, muito Presidente. Eu também quero agradecer à relatora. Eh, Köszönöm. Köszönetet mondok az előadónak nagyon átfogó módon elemezte a rendelkezésükre álló alternatívákat. Tudjuk, hogy ez e, egy nagyon magas követelményeket támasztó jogalkotási folyamat, legyen precíz, egyértelműek legyenek a definációk, mert ezek nélkül nem tudunk koherens módon tovább lépni. Nyilván ezért is született ennyi módosító indítvány. Néhány észrevételt tennék. Hogyha a definícióknál előre akarunk lépni, akkor meg kell vizsgálnunk azokat a gyakorlatokat, amelyek szerintünk elfogadhatóak. Az eszmecsere strukturális elemeivel kapcsolatban úgy gondolom, hogy ez a jogszabály legyen tághatályú, terjedjen ki a, a piacra, a termékekre és az különféle típusú tranzakciókra. Hogyha bevesszük a piaci manipuláció kísérletét, mert ezt a raportőr szóba hozta, hogyha kivesszük a kísérletet, és csak a piaci manipuláció marad, szerintem ez nem elégséges. Egy dolog van, ami aggaszt vannak módosítók, amelyek azt célozzák, hogy növe, növekedjen a kivételek száma. A területtel kapcsolatban számos jogszabály született már. De pillanatnyilag úgy tűnik, hogy annyi a kiskapu, annyi a lyuk, hogy kerülnünk kellene azt, hogy a kivételek száma gyarapodjon. Meg kell néznünk azt is, hogy milyen igényeik vannak a KKV-knak. Hogy ezek picik ugyan, de hát ez nem okvetlenül azt jelenti, hogy erényesek is. Az a kérdés, hogy a tőlük elvárt információ az vajon kivitelezhető-e, végrehajtható-e? Amint mondtam, a piaci szabályozásról jó pár jogszabály van, de ezek tele vannak lyukakkal, kiskapukkal. Hát nem tudom, hogy képesek leszünk-e e, e, e arra, hogy e, e, a megszüntetés helyett, illetve a, a támogatás helyett megszüntessük ezeket. Ami a származtatott ügyleteket e, illeti, ugye már a a kereskedési platformokat már szabály, szabályoztuk, e tekintetben már elégséges a meglevő jogszabályi háttér. Nyilván a pénzintézetek mindig arra mennek rá, hogy hol vannak a jogi hézagok. <clears throat> Kerüljük azt, hogy újabb joghézagot teremtsünk, mert a pénzintézetek úgyis leginkább megpróbálják kerülni azt, amit létrehozunk, bármi is legyen az. Arról van szó, hogy az ilyen kereskedés kihat-e a piacok tevékenységre. Úgy gondolom, hogy ezeknek káros hatása van Végezetül pedig, hogyha hatékony jogszabályt akarunk, akkor a, a szabályozó hatóságoknak minden információra szükségük van, amelyet valakinek szolgáltatni kell az érintettek közül. Volt a múltban egy olyan jogszabály, amely korlátozta a szabályozók hozzáférését a releváns információhoz. Hogyha ez bekövetkezik, akkor ez a lehetetlen küldetés. Maximálisan szükségünk van minden információra, ugye a piacon minden létező kiskaput ki fognak használni, minden rést kiaknáznak, ami, ö, amit ö, lehetővé teszünk. a megrendelési nyilvántartás és hasonló dolgok nagyon fontosak a szabályozók számára. Az elv, amelyet követnünk kell itt az, hogy a szabályozóknak több információhoz legyen hozzáférése. Majd az árnyék jelentéstevők ülésén bővebben beszélek, mert szűkösen állunk időben. Elnök, köszönöm szépen. Én vissza lépek a felszólalási listák, listáról, és átadom Arlinnek, aki majd összefoglalja az elhangzottak alapján a dolgokat, és az irányelve kapcsolatban egy e, aktuális információt nyújt a számunkra. Mindenképpen vissza kell térnünk erre a témára. Arlin. Nem fogok most már túl sokat hozzáfűzni, hiszen elmondtam, amit akartam, sőt még amit kellett, sőt még talán többet is. Megpróbálok majd kompromisszumokra jutni a kollégákkal, nagyon pozitív eh, dolgokat mondtak Gigold úrnak, pedig azt mondom, hogy az ESMA eh, belső csoport eh, létrehozása eh, eh, nem Swinburne eh, asszony eh, gondolata volt, hanem van kollega eredeti ötlete. Igen, a CRD jelentése kapcsolatban ez együttműködés új formája ez az ECR frakcióval, ami üdvözlendő. Nem akartam további részletekbe menni, mert most már világos, hogy hol kell, mely részleteken kell még dolgoznunk, és mivel sürget minket az idő, igen, csak túlfutottunk, és ráadásul az átláthatóság irányelvvel kapcsolatos látogatóinkkal kell eh, találkoznunk, illetve a szudáni és ugandai vendégeket sem akarom sokáig váratni. A büntető jogi szankciókkal kapcsolatos irányelv tekintetében annyit mondhatok, hogy a Libia Bizottsággal eh, megállapodtunk a közelmúltban, így a módosító irányelvek mindessenek eh, határidejét újra meg kell nyitnunk a fogalom meghatározások kettes cikkéért mi leszünk kizárólagosan e, felelősek, és az összes többi elemmel pedig e, megosztjuk a felel hatáskörünket a LIBE szakbizottsággal. Így 5-7 percben nem tudom ezt érdemben, e, ezt a büntetőjogi szankció kérdést körbejárni, ez a több időt érdemel. Ezért zárásképpen elmondanám, az árnyék előadókkal majd megpróbálunk kompromisszumra jutni. Ferber úrral is egyeztetünk majd, hogy a MIFID-hez illeszkedjen ez a szabályozás, és remélhetőleg a kompromisszumos javaslatok majd a szavazás során megkapják a többség támogatását. Köszönöm. Látom, hogy a LIBE előadója szeretne hozzászólni, de úgy tűnik, hogy az irányelvről szóló vitát elhalasztottuk. Egy percre, egy percre adom meg a szót, parancsoljon kolléginak. Thank you, dear chair. Köszönöm, elnök asszony, a kérdésem gyakorlatias jellegű. Várom én is a Libe Econ közös vitát. A, ha újra megnyitjuk a módosítók határidejének, benyújtassanak határidejét, akkor a menetrendel kapcsolatban jól lenne tisztán látni, hiszen a Libén belül nagyon szorított bennünket az idő, talán akkor a Libe is kaphat még egy kis extra időt. Elnök, igen, éppen rá akartam térni kollégina, amennyire értem. A MIFID a rendelettel kész a kézben együtt halad, ezért a, erre a rendeletre vonatkozó irányelv ugyanaz, mint a mifid azaz júliusban szeretnénk szavazni. Itt a szakbizottságban és a szeptemberi plenárison kerülne ez napirendre a módosítók benyújtásának a határidejét majd akkor határozzuk meg, amikor eh, eh, látjuk, hogy a piaci visszaéléshez ez hogyan, eh, kérdéshez ez hogyan alakítható, mindenkinek a menetrendjét kell valahogy összehangolni, illetve van majd itt egy társbizottság is, aminek az igényeit figyelembe kell venni. Köszönöm, köszönöm, hogy türelemmel vártak a tízes napirendi pontra. A 2013-as pénzügyi évre általános költségvetés hármas szakasza. Ashley Fox az előadó. A tolmácsok, ha jól értem, 10 perccel hajlandóak meghosszabbítani a délelőtti munkaidejüket. Ashley. Köszönöm. Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak és kollégáimnak, hogy a vélemény előkészítését segítették. Konkrét költségvetési módosítókat várunk most az Econhoz tartozó költségvetési sorokra. A tanácsállás pontját módosítjuk az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatban. Július közepére megérkeznek a tanácstól a számok, lesz körülbelül egy hetünk a konkrét módosítók elkészítésére, hiszen júli 24-e a határidő. A nemzeti kormányok EU szerte nehéz döntéseket hoznak, hogy a piacok bizalmát elnyerjék, ugyanakkor köcsövetési egyensúlyt érjenek el. Azt hiszem mondanom sem kell, hogy a piac bizalmának elvesztése eh, a kamatlábakra milyen borzasztó hatással van, hiszen így a kölcsön felvétel eh, díja jelentősen megnő, ami senkinek nem jó, a költségvetés összeomlás szélére kerülhet. 4% alatt voltak 10 éve a spanyol kötvény eh, kamatlábak, most 7% eh, fölött vannak. Nem gondoltam volna soha, hogy az én számot elhagyja a szolidaritás szó, de mégis így történik, hiszen a költségvetési tegyelások során pontosan erre van szükség. Az adófizetők irányában kell nekünk szolidárisaknak lennünk, a tanács eh, most a partnerünk és nem az ellenfelünk kell, hogy legyen. Ahogy a, tagállamok a szükségtelen kiadásokat csökkentik, nekünk is eh, így kell eljárnunk. A legfontosabb növekedés eh, párti szakpolitikákat kell előtérbe helyezni, ugyanígy eh, tagállam, ugyanúgy tagállami és európai szinten. Csak 140 milliárd euró fölött döntünk, az EU GDP-nek 1%-a fölött. Joggal mutatnak rá, hogy az uniós költségvetés csökkentése nem fogja a költségvetési válságot megoldani, drámai segítséget nem jelent a tagállamoknak. Akik így érvelnek, azoknak igazuk van, mégis 7%-os növekmény sem fogja az unió gazdaságát egyik napról a másikra eh, beindítani. Mégis mit tesz ez a növekmény? Nevetségesé teszi az Uniót és az Európai Bizottságot az európai polgárok szemében. Miért van az, hogy a választóim azt kérdik tőlem, hogy költségvetési egyensúlyról, megszorító intézkedésekről, fiskális szigorról prédikálunk itthon, itt a házak, ehhez falai között, majd az Európai Bizottság ennek pont az homlok egyenest az ellenkezőjét javasolja. Nekünk az Econban bizony megvan kötve a kezünk költségvetési ügyben, meg kell találnunk az hozzánk tartozó költségvetési sorokban a racionális megoldást. A költségvetési bizottságban ülő kollégákkal és a tanácsol együttműködve véleményem szerint egy olyan véleményt kell készítenünk, amely az ECON-hoz tartozó költségvetési sorok befagyasztását javasolja. Az Omnibus 2 árnyék előadója vagyok és a CRA 3 árnyék előadója is. A CRA 4-hez is jó néhány módosítót nyújtottam be, amely az iszeknek feladatot szán a költségvetési sorokon kell ennek megjelennie. Amikor az ESZASZ vagy más európai ügynökségek extra feladatot kapnak, akkor az új feladatokhoz új forrásoknak kell társulniuk. Tudnunk kell, hogy egy javaslatnak pontosan mi a következménye. Az európai felügyeleti szervek, az úgynevezett ESA-k e ezért új finanszírozási modell alapján kell, hogy működjenek, például az ipar által, hogyha kerül finanszírozásra a felügyeleti hatóság, akkor az célvezetőbb lehet, de amíg nem reformáljuk meg a finanszírozási modellt, addig a rendelkezésre álló modellel kell valamit kezdeni. Annak érdekében, hogy a felügyeleti hatóságok új hatáskörét valahogy elláthassák, ezért eh, ha eh, a következő költségvetési sorokat csökkenteni. Az Európai Bizottság 5 millió eurós költségvetést ír, bár csak 4 millió volt a kifizetés előrehányzat tavaly. A 010302 a makrofinanszírozási segítségnyújtás, ebben 79 volt a kifizetés 2012-ben, mégis 100 milliót irányzott elő az Európai Bizottság. 1401-es sor adózás és eh, vámunió politikája. Biztos vagyok benne, hogy itt is spórolni tudunk, hiszen az adózás eh, legtöbb eh, területén a tagállamok úgyis megvétózzák a javaslatokat. Bármiféle építőjelegi javaslatot üdvözölnék a kollégák részéről, amik a prioritásokra vonatkoznak. Én szeretném, hogyha a prioritásokhoz új pénzeket találnánk. Persze, hogyha azt is megmondják a kollégák, hogy honnan vegyük el ezt a pénzt. Szerintem az Econos tartozó sorok befagyasztása lehetséges, még úgy is, hogy a felügyeleti eh, szervek, hatóságok költségvetésére extra forrásokra van szükség. Az árnyék előadókkal szívesen működök együtt. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jean-Paul, aki korábban itt volt, már távozott, de ön a szocialisták részéről itt van, tehát megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak azt a tervezetet valóban jó helyen nyúlt a dolgokhoz, amikor a prioritásokat érintette. Az Econ szemszögéből fontos, hogy az európai felügyelő hatóságok finanszírozását biztosítani tudjuk. Egyébként keresztúthoz érkeztünk, úgy érzem ugye a hatóságoknál azt mondják, hogy 40%-kal is meg kéne emelni a költségvetés, mert különben nem tudják ellátni a munkájukat. Nagyon komoly ez a becsült adat, de hát nagyon-nagyon eh, bonyolult feladatot akarunk rájuk ruházni. Eh, úgyhogy igen, valóban további források nélkül nem tudom, mennyire tudják majd tartani a munka minőségét. A bizottság minimális növekményt akar engedélyezni az EBA-nak, az ESMA-nak és az eop nek alig akarnak emelni a költségvetésén. Ez nem jó megközelítés. És az, a bizottságnak az érvelése valóban nem, nem igazán elfogadható. Úgy gondolom hogy a finanszírozás csökkentése az rontana a felügyelő hatóságok munkáján. Tehát általánosságban rendet kell teremtenünk a pénzügyi piacokon, ez pedig nem mehet úgy, hogy csökkentjük a felügyeleteknek a költségvetését. A raportőr azt mondja, hogy nyissunk meg egy olyan finanszírozási modellt, ahol a pénzügyi szereplők ö, ö, járulékokat fizetnek be a hatóságok számára. Ez bizonyos tagállamokban beválik. Lehet, hogy beválik az EU szintjén is. A raportőrnek igaza van a prioritások felsorolásával kapcsolatban. Azonban amikor az egyes pontokhoz érünk, akkor azért van, vannak bennem kérdőjelek restriktívek vagyunk a költségvetési munkában, de amikor arra beszélünk, hogy befagyasztunk költségvetési tételeket, szerintem ez kicsit messzire megy. Aztán azt mondja, hogy összhangba kell hozni a tevékenységet a forrásokkal. Előre nem mondjuk már ki azt, hogy van egy adott plafon, mert így nagyon komolyan károsíthatunk fontos tevékenységeket aztán a bizottság e, saját magán belül hogy kezeli a további gazdasági korma, kormányzást. A, az ECFIN főigazgatóságán belül megvannak a források arra, hogy a költségvetés ellenőrzését végre tudják hajtani. E, ezt a, a jogszabályt e, e, ősszel léptetik hatályba. Nem tudom, hogy az apparátus elég lesz majd a rendszer üzemeltetéséhez. A bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy hogyan tudja kezelni az administratív kiadásait. Persze ezt a kérdést magunknak is fel kell tennünk. A másik terület, amiről beszélni kell, az a statisztika. egyik hosszú távú programból a másikba lépünk át, meg kell találnunk a megfelelő eszközöket. Európában egyre fontosabbá válnak a statisztikák, annak érdekében, hogy fenntartható módon történjen a fejlődés. Aztán szolidaritás az adófizetők között gondoskodnunk kell arról, hogy vannak hatóságaink, amelyek megfelelő módon látták, tudják ellátni a feladataikat. Úgyhogy várom az eszmecserét, és várom a következő napok eredményeit. Köszönöm szépen. Az ALDE és Ányék jelentéstevője Karl Haglund volt, aki miniszteri lép elő közben, tehát akkor én veszem át a szót helyette. Egyébként üdvözlöm azt, amit végzett, uram, különösen azt, hogy a, a prioritásokat meg kell határoznunk. Gratulálok azért is, mert feltárt bizonyos helyeket, ahonnan esetleg hozzájuthatunk a szükség, szükséges finanszírozáshoz. Az EBA több pénzt kapott, az ESMA valamivel jobb helyzetben van, mint a többiek, mert eh, ez már kap némi eh, pénzt, pénzbeli juttatást eh, az iparáktól, az EBA-val és az ESMA-val is kapcsolatban vagyok, tehát azért ők nem annyira vannak pénzszűkében, a harmadik azonban pénzügyi nehézségekkel küzd. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a bizottság hogyan végzi a kalkulációt. Hogyha megvizsgáljuk, hogy valójában miről van szó, a, a bérköltség hetes 1850 ön azonban azt mondta, hogy 21 millió megtakarítás lehetséges a makrofinanszírozás területén. Hát, hogyha ez így megvalósítható, akkor ennek alapján tovább tudunk lépni. Egyébként tisztában vagyok azzal, hogy a DG Ekfin ugyancsak nyomás alatt van, rengeteg új feladatot terheltek rájuk. Lehet, hogy azt kell mondanom, hogy inkább általánosságban vizsgáljuk meg a hatósági költségvetési tételeket, például a Költségvetési Bizottság szintjén. Ezt, ezt már jeleztük feléjük. hogyha az ESZAK tovább növekednek, akkor új feladatokat adunk majd nekik. Ez azt jelenti, hogy, hogy nem lehetünk szűk markúak, hiszen a DJ Ekfin elég jelentős felelősségi köröktől szabadult meg. Most Svennek adom meg a szót. Köszönöm. Jó néhány kérdés merül fel a költségvetéssel kapcsolatban. Az ekonban a költségvetési vita ez idáig elsősorban az mi költségvetési sorainkra korlátozódott. Persze lehet egy általánosabb filozófiai vitát is folytatni az uniós költségvetés méretével nagyságával kapcsolatban. Talán erről jobb a nemzeti média előtt is beszélni, mint az egyes költségvetési sorokról, amelyek ráadásul nem is olyan fontosak, jelentősek az egész költségvetésre vetítve. Mi igen kis szeretért vagyunk felelősek az uniós költségvetésért, ami indokolt, és tudjuk, hogy a legnagyobb részt a struktúrás alapok az agrárium adja. Ez az a terület, ahol lehet ekon szempontból indokolt véleményünk, de vannak gazdasági következményei ennek is. De arról is beszélnünk kell, hogy a, az eurónak automatikus stabilizátorokra van-e szüksége, illetve a megerősített uniós költségvetése téren milyen szerepet kell, hogy játszon. Egyetértek azzal, hogy ez ideig az uniós költségvetés nem túl hatékonyan játja el ezt a szerepet, és hogy túl kicsi. Ezért észszerű vitára van szükség makrogazdasági szempontból mindenről, de aztán ezzel párhuzamosan van egy másik vita is. Amikor egy közös véleményre kell, hogy jussunk, akkor vissza kell, hogy térjünk az alapvető kérdésekhez. Hosszú ideológiai vitát érdemes elkerülni. Például a válságbizottságban folytattunk a plenárison történő szavazással kapcsolatban. And, and perhaps there are people interested in that. Uh, I, I'm a bit overburdened uh, by legislative work at the a jogalkotás bizony igen nagy terhet uh, ró vállaimra jelenleg, ezért a filozófálástól óvakodnék. Ezért jó lenne, hogyha szorítkoznánk a lényegre. A különböző a, a konkrét uh, kérdéssel kapcsolatban valóban az, uh, a felügyeleti hatóságoknak több pénzre van szükségük. A nemzeti felügyeleti hatóságokkal kap, hoz viszonyítva jóval kisebbek, eh, meg kell őket erősíteni, egyre több feladatot kapnak, hogy ugyanannyi pénzből gazdálkodnak. Eh, eh, csalódott vagyok, hogy az Európai Bizottság nem reagált a felügyeleti hatóságok kérésére ez ügyben. Szerintem teljesen észszerű növekményeket kértek, legalábbis a komplikált delegált aktusokhoz képest, amelyeket koordinálniuk kell. Tényleg észszerű, amit kérnek, és az Európai Bizottság erre úgy reagál, úgy válaszol, hogy csökkenti az ESMA és az IOPA költségvetésére 2012-eshez képest, illetve eh, kevesebbet ad, mint amit kérnek. Szerintem eh, nem ezt vártuk az Európai Bizottságtól, miután mm, közös együttműködéssel létrehoztuk ezeket a felügyeleti hat szerveket, hatóságokat. Azt is látjuk, hogy van egy alapvető finanszírozási modellbeli probléma a felügyeleti hatóságokkal kapcsolatban. Amíg nincsen önálló költségvetési soruk az Európai Bizottságnak, mindig az az érdeke, hogy csökkentse az ő költségvetésük növekményét. Szerintem kapjanak egy független költségvetési sort, ez lenne a megoldás. Az alternatív finanszírozási források kérdése is felmerül, de ezzel kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy az ESMA kevésbé van bajban, mert a díjakat átháríthatják a hitelminősítő intézetekre, a felügyeleti díjakat, amíg ez egyértelmű díj alapú, addig ez teljesen indokolt. Ugyanakkor körültekintően kell eljárnunk, nehogy elkövessük azokat a hibákat, mint egyes tagállamok, ahol is az ipar, az ágazat a díjakért cserébe a felügyeleti hatóság eh, működésében is szerepet kap tehát el kell egyértelműen határolni itt a felügyeleti eh, jogkört eh, ellátó állami szervek és az ipar az ágazat között. Például Németországban a felügyeleti hatóságokban német eh, szerepet kapnak az ipari szereplők. Végezetül, elnök asszony, igen, igen, tudom, hogy fogyóban az időnk, azt ellenezzük a hogy a parlament ezévi költségvetési javaslata megerősíteni a nemzetközi együttműködési és adózási eh, eh, programot. Ez eh, a parlament nagy eredménye volt, ehhez ragaszkodnunk kell. Szerintem az adózásra költött pénzeket csökkentését nem lehet az elindokolni, hogy egyes tagállamok ezt ellenzik, hiszen az alapfilozófia az, hogy az Európai Unió a tagállamokkal vagy nélkülük fog fejlődni a mélyebb integráció irányába. Ez tehát nem lehet az indoka annak, eh, hogy a szükséges együttműködés eszközeit például az adózás terén kifejlesszük. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen a felmaradó tolmácsolási időt Szempont Hónak adom meg, aztán majd átérünk angolra. Maximum két perc. Köszönöm. Elnök asszony, két perc. Ez elég nekem. Köszönöm a jelentéstevőnek, kiváló volt a jelentés tervezet. A válság továbbra is folytatódik. A saját hitelességünk szempontjából fontos, hogy az EU szintjén, parlament szintjén és tagállami szinten az emberek e, lássák, tudják, hogy a válságról nem csak szép beszédekben beszélünk, hanem komolyan számokkal foglalkozunk. Az emberek számára ez legyen egyértelmű. Tehát mi nem, az, e, nem, nem e, elszigeteltek vagyunk a mindennapi élettől, mm, nincs morális jogunk, illetve a politikai tőkénk, hogy megemeljük a költségvetést, hogyha a publicitás ugyanakkor rossz. De, úgyhogy én támogatom a raportőr megközelítésének a módját, hogy növekedjen a költségvetés, Tudjuk, hogy ha valahol nevelünk, akkor máshol vágnunk kell elnek. Köszönöm szépen, vége a tolmácsolásnak. Ashley úrnak adom meg a szót. Yes, I'll resist the temptation to try out my elementary German, Madam Chairman. <laughs> um, can I just thank the uh, shadow rapporteurs for their contributions? I've taken that on board. What would help me, uh, particularly from you, Madam Chairman, is if members